Kedves kollégák, tapjunk a lovak közé, mindenki foglalja. helyet! Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor a napirend tervezetet, amely mindenkinek az asztalán ott kell, hogy legyen, ugye, mert azt elfogadottnak tekinthetjük, mindannyian, akik már itt vagyunk a e korai órán. Dán, görög, lett, horvát és gél tolmácsolás sajátos módon nem áll rendelkezésre a mai ülés során, amiért külön elnézést kérek. Mondom. Kérem, kérem, aki megtisztelt minket jelenlétével, az foglaljon a helyet. Szeretnék a múlt vasárnapi tragikus eseményekre utalni, mindenki tudja, hogy a földközi tengeren 800 ember lelte halálát. Avramopoulos biztos úrral múlt héten már beszéltünk erről, illetve Gonzi úrral volt Máté miniszterelnöke azzal, hogy a földközi tenger térségében milyen a helyzet, és hogy holisztikus megközelítésre van szükség a migráció kezelésére. A téma két társelőadója, Metzola asszony és Kienge asszony. Hétfőn a miniszterek tanácsa egy rendkívülést tartott, az Európai Bizottság tisztpontból álló tervét meghallgatták. Ma délután az Európai Tanács egy rendkívülést tart, amelyet Tusk elnök úr hívott össze. Schulz elnök úr részt veszít majd, és képviseli az Európai Parlament álláspontját. Jövő héten Strasbourgban a plenáris ülésen is vitára tűzzük ezt a témát. A Libia szakbizottságban értelemszerűen több ször is beszélünk majd erről a stratégiai jelentés keretében. A következő ilyen ülésekre 6-án, május 6-án és 26-án kerül majd sor. Most rögtön meg is adom a szót Kienge asszonynak a saját kezdeményezésű migráció kapcsolatos jelentésünk témájában. Parancsoljon Kienge asszony, öné a szó. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. 800 ember vesztett életét a földközi tengeren, és ez annak is az eredménye, hogy mi nem tettünk semmit. Roberta Mezzola kollégám nevében is azt szeretném javasolni, hogy emlékezzünk meg ezen tragédia áldozatairól. Az elkövetkezendő hónapokban a szakbizottság munkáját úgy kéne alakítani, hogy reményt tudjunk adni azoknak, akik túlélték ezt, másrészt pedig valamiféleképpen kezelni kéne a helyzetet a partjaink közelében. Jó lenne, hogyha nem kerülne sor hasonló szörnyű eseményekre a jövőben. Arra szeretném kérni a kollégákat, hogy álljanak fel, egy perces néma következik. Thank you very much. Uh, on seventeen joint operation team március 17-én elindították a mare közös fellépést. A szervezet bűnöző csoportokra szeretne lecsapni egy részt ez a, ez a művelet. Most pedig megadom a szót Mihály Rausenbachnak, kérem, hogy számoljon be a helyzetről, mit tett eddig ez a közös műveleti csoport parancsolja. Thank you very much, Madam Chair, and good Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Megköszönöm, hogy az Európolt meghívták ide a szakbizottság ülésére. Presentation for you that is uploaded. Can we uh, try... Kérem, hogy mutassák a szlájdot. Azt mondták, hogy fél perc. Közben lehet, hogy elkezdem. És a, a e, Mara közös műveletet akkor bemutatnám. Ez egy európolos kedvezmény, amelynek a célja az, hogy az ember csempészettel földközi tengeren ember csempészettel foglalkozó szervezett bandák ellen fellépjen. Ez egy különleges közös e, akciója a tagállamoknak, partnerügynökségeknek, és harmadik országok, EU kívüli országok, valamint az Interpol is részt vesznek az akcióban. Természetesen az Európol is. Az Európolnak egyedülálló képességei, lehetőségei vannak a hírszerzési adatok elemzésére, feldolgozására. A JOT Mára, Máros, Mára közös műveletet az Európai Bizottság kezdeményezte a Lampedusa-i 2013-as tragédia után. Ezt a különleges megközelítést azért dolgoztuk ki, mert bár nagyon sikeresen küzdünk minden nap a súlyos szervezett bűnözés ellen, tagállamokban és az Európolnál is, de látnunk kellett azt, hogy a szokványos munkavégzésünk még nem tudja leállítani az ember csempészeket, akik visszaélnek az emberek kiszolgáltatottságával a mediterrán térségben. Mindenek előtt azért van ez így, mert az indulási országok, illetve a tranzitországokban olyan a helyzet, amilyen. A, már a közös akciót ezért találtuk ki. Úgy gondoltuk, hogy a korlátokon túl kell lépnünk. A harmadik országokbeli együttműködésre is ugyanis abszolút mindenképpen szükség van, de ez jogilag nagyon nehetséges, hogyha nincs formalizált megállapodás, és már a akciók keretében ezt a jogi akadályt le tudtuk küzdeni. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, e, és a szervezetbűnözői csoportokat be tudjuk azonosítani, valamint le tudjuk állítani a működésüket, ez egy nagyon jó eszköz lehet. A Frontex e, a e, Jotmárában egy kiemelt partner, sok információt kaptunk tőlünk, és ők az EU-ba érkező bevándorlók tájékoztatásával is foglalkoznak. Emellett a menekültügyi eljárásokat, a bevándorlási szolgálatok, illetve a menekültügyi hivatal végzi, és hát ők is partnereink ebben a műveletben. Látnunk kell, hogy az útvonalak, amelyeket az embercsempészek használnak a földközi tengeren keresztül, az elmúlt években megváltoztak klasszikus rövid út Észak-Afrikából Spanyolországba már szinte mm, használaton kívül maradt, és áttevődtek az útvonalak a keleti térségre. A kis és nagyobb hajók egyaránt Tunéziából, Líbiából, Egyiptomból, Libanonból, Szíriából indulnak, vagy Törökországon keresztül elviszik az embereket az Európai Unióba. Időnként hajókat használnak az ember csempészek, időnként repülőket, vagy szárazföldi úton, de elsősorban kiemelten hajókon történik az emberek szállítása. Ha megnézzük, az Európol mit tesz? Nos, nem most kezdjük a e, szervezett bűnözés elleni és az embercsempészet elleni küzdelmet. Nagyon sikeresen e, dolgozunk már ezen évek óta. E, több száz embercsempészt sikerült letartóztatni az Európol segítségével az elmúlt években. És már egy ideje prioritásnak tekintettük az EU szakpolitikai ciklus keretében is az ember eh, földtengeren keresztül eh, bonyolódó embercsempészetet. És most talán akkor el is indul a PowerPoint prezentációm. Kicsit kicsi nem jól látszik, de itt eh, látják azokat az útvonalakat, amelyekről beszéltem az előbb. A jelenlegi Európol rendelkezésre álló információk alapján ez így néz ki. És itt látják, hogy hány új eset indult az Európolnál az illegális bevándorlás kapcsán. Csak az idei évben 455 új esetünk volt. Persze még ez sem elég, és továbbra is nagyon függ a helyzet attól, hogy a tagállamok és az ügynökségek harmadik országok között információ mennyire sikeres a már művelet keretében. Az említett e, esetekből felvázolhatók tendenciák. Nem is e, csak az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy a tagállamokban is egyre gyakrabban van nyomozás, ami hát biztató bizonyos mértékig, de látszik az is, hogy egyre több az erőszak erőszakot alkalmaznak a bevándorlókkal szemben, fegyvert szegeznek rájuk, hogyha nem hajlandók beszállni bizonyos hajókra, és a bűnüldöző szervek ugyancsak erőszakosan bánnak velük, amikor a kikötőbe érkeznek. Vannak másodlagos mozgások is, az az Európai Unión belül is mozognak ezek a bevándorlók, életüket veszélyeztető körülmények között sokszor kamionok hűtőterében viszik őket a csempészek. A, ez jellemző és a szervezett bandákra, és különösen az csempészekre, hogy a közösségi oldalak szolgáltatásait is használják. Azon a héten, amikor elindult a Máre művelet, a Dedalus Görögországban zajló műveletet is értékeltük. Ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet sikeresen fellépni a bűnözés ezen formájával szemben. A Dedalus műveletben egy olyan csoportot céloztunk meg, amely elsősorban szíriai migránsokat csempészett be eh, Görögországba, hajókon keresztül, és onnan vitték őket tovább más EU-s országokba, eh, szárazföldi, eh, légi, vagy úton, vagy, vagy más hajókkal. 60 M különböző nemzetiségű Eh, embert vetek őrizetbe, nagyon sok eh, hamisított eh, vagy ellopott személyazonossági iratot is találtak, és készpénzt, tudjuk, hogy, ez, hogy fizetnek ezekért a csempészeknek. 4-9 ezer eurót kérnek személyenként, és abból indulunk ki, hogy 7,5 milliós nyeresége volt csak ezen az egy csoporton a bűnözőknek. Tehát látják, hogy mennyire vonzó bűncselekmény ez a szervezett bűnözői csoportok számára. Nos, milyen kihívások előtt állunk jelenleg? Hogyha sikeresen akarunk fellépni a szervezetbűnözők ellen, akkor létre kell hozni az információ áramlást. A tagállamoktól, harmadik országoktól, eh, migrációs szolgálatoktól, menekültügyi hivataloktól, minden lehetséges forrásból származó információ eh, cseréjére van szükség. És arra biztatjuk a tagállamokat, hogy eh, az összekötő tiszteket, akik a tagállamokban dolgoznak, illetve a mediterrán térséggel szomszédos országokban, vonják be a már műveletbe. Ők is segíthetik az Európol felé az információ áramlást. Mert csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha központilag gyűjtjük, elemezzük az Európolnál az összes információt nem lehet nemzeti szinten küzdeni a bűnözés ezen formája ellen. Az Interpollal is kapcsolatban vagyunk. Az Interpol természetesen szívesen részt vesz a mára műveletben, és valószínűleg delegálnak majd egy interpolos kollégát a mára címbe, mely jelenleg áll össze az Europol központjában, Hágában. A végső célkitűzésünk természetesen az, hogy a hírszerzési adatokból, információkon alapulva új nyomozások induljanak koordinált módon, és állítsuk le az embercsempészeket, még mielőtt hajóra szállnának a menekültek, és a bűnözők számára váljon kevésbé vonzóvá, vagy ne legyen ennyire vonzó a bűnözésnek ez a formája. Itt látják az Európa adatbázisból származó adatokat az embercsempészekre vonatkozóan. Amikor feltártunk egy bűnözői hálózatot, amelyek EU tagállamokban és azon kívül működnek, Nos, akkor információs csomagokat fogunk összeállítani tagállamok és nem tagállamok számára, amelyeknek a segítségével elindíthatják a nyomozásokat. És szerintem ez a kulcsfontosságú e, e, kritérium határon átnyúlóan, koordinált e, módon gyűjtjük össze az információkat, és ilyen módon e, európai szintű vagy nemzetközi szintű műveleteket tudunk lebonyolítani, koordinált módon tudjuk őrizetbe venni a bűnözőket, elkobozni a e, pénzt, e, és leállítani ezt a bűnözői tevékenységet. Néhány példa arra, hogy hogyan használják a közösségi oldalakat nyíltan felajánlják a csempész szolgáltatást a migránsoknak a földközi tengeren keresztül. A tagállamokkal együtt működve aktiváltuk, a, elindítottuk a közösségi média monitorozását. Ennek is az a célja természetesen, hogy ne lehessen ilyen szolgáltatásokat felkínálni a közösségi oldalakon. Fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy ez életveszélyes számukra. Hogyan is áll össze a csapat? A Mára művelet 12 tagállam részvételével zajlik, őket látják itt. A, ezen tagállamok közül hatan eh, nemzeti szakértőt küldenek, delegálnak majd Hágába, az Europolhoz, eh, ahol a, a, ott is az embercsempészettel foglalkozó csoporthoz, Kb. egy évig tartózkodnak majd ott. 2015 végén értékeljük a munkát, levonjuk a következtetéseket, és eldöntjük, hogy hogyan tovább. A már a művelet indulásakor mind a 12 tagállam képviseltette magát, a Frontex igazgató, vezérigazgató helyettese is ott volt, elkötelezettek a mára művelet mellett valamennyien, és mindenki megígérte, hogy velünk együtt napi információcserét alakítunk ki, aminek a segítségével olyan információkhoz jutunk, amit, amelyeket továbbíthatunk harmadik államoknak és a Frontexnek is, és esetleges más partnereknek is, annak érdekében, hogy meg lehessen akadályozni optimális esetben a hajók elindulását az indulási kikötőből. Mint mondtam, a Frontex eh, a eh, már közös műveletben fontos eh, szerepet fog játszani, és az, ugyanúgy, mint az Interpol, hiszen az Interpol olyan országokban is tevékenykedik, amelyekkel az Európolnak nincs együttműködési szerződése. Érkeztem a előadás végére. Természetesen szeretnénk, ha a Dedaloshoz hasonló műveletek lennének a jövőben is, hiszen optimális esetben azt érjük el, hogy a bűnözők leállnak, mert már nem vonzó számukra az embercsempészet. Nagyon nagyok a kihívások előttünk, és számítunk az EU tagállamok együttműködésére. Sajnos tudjuk, hogy vannak olyan nyomozások, zajlanak olyan nyomozások, amik nem jutnak el az Európolhoz, nincs kapcsolat, az ilyeneket el kell kerülni a jövőben továbbra is aktívan fogjuk gyűjteni az információkat, és segítjük ezekkel a tagállamokat. Jelenleg Olaszországban próbálják megtalálni, beazonosítani azokat az embereket, akik a felelősek a múlt vasárnapi katasztrófáért. Eddig a hat Európolhoz delegált szakértő közül kettő már megérkezett, a többiek a következő hetekben érkeznek majd meg, és ha ők is ott lesznek, akkor tudjuk majd azokat a feladatokat elvégezni, amelyekről tájékoztatást adtam. Ha valami kérdésük van, örömmel válaszolok. Köszönöm. Thank you very much. Thank you. Köszönjük. Köszönjük szépen. Most pedig az Európai Bizottságot kérem. Loren Moselt. hogy szóljon hozzá, ha van mondani valója. Thank you, Mrs. Chair, honorable members. Köszönöm, nők asszony. Az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre a MÁRE, a Földközi-tengeri munkacsoport keretében a Lampedusai tragikus eseményeket követően. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az emberkereskedők, ember csempészek ellen határozottabban fel kell lépnünk háborút fog hirdetni ma délután. Az ember csempészek ellen. A tragikus eseményeket követő napon egy rendkívüli ülésre került sor, ami azt hiszem jól mutatja, hogy mennyire eltökélt az Európai Bizottság ez Mavropoulos úr biztos úr egy 10 pontból álló cselekvési tervet nyújtott be, annak érdekében, hogy fel lehessen venni hatékonyan a harcot az embercsempészek ellen. Már kulcsa a tagállamokkal való együttműködés, ugyanakkor ehhez az is kell, hogy a tagállamok hajlandóak legyenek együttműködni velünk, az ügynökség közötti együttműködés, az Europol, a Frontex, az Interpol közötti együttműködés már most is e, jól megy. Mi hiányzik igazán? Hát az, hogy a tagállami rendészeti szervek bizalmát is elnyerjük, hogy valóban megosztjuk egymással az információt. Ez egy olyan terület, amelyen bizony még sok a tennivalónk. A információs hiányt tudja betölteni már annak érdekében, hogy a határőrizeti szervek például hatékonyabban fel tudjanak lépni, hiszen az egyik legfontosabb elem, ahol elég gyengék vagyunk, ez a, a, a pénzmozgások követése. Hiszen az ember csempészek pénzért dolgoznak, hogyha ezt a pénzcsatornát figyelemmel tudjuk követni, akkor sokkal hatékonyabban tudunk fellépni ellenük. Köszönöm. Thank you. Now we'll... Köszönjük szépen. Jó, akkor kezdődjön az eszmecsere. A kollégáknak adom meg a szót. Thank you so much. Coelho úr, köszönöm szépen. Elnök asszony. Megköszönöm mind a két előadást, nyilatkozatot. Én nem szeretnék most a Avramopoulos biztos 10 pontjáról beszélni. Ezek alapvetően represszív intézkedések, nem arról szólnak, hogy életeket mentsünk, pedig most sürgősen ezt kéne tennünk. A, medit- a földközi tengeren bekövetkező tragédia azt kéri tőlünk, azt teszi szükségessé, hogy egy összefüggő, egy, egy átfogó stratégiát alakítsunk ki, Ezt kell megtenni az európai fellépéseknek, az embermentő tengeri tevékenységnek, a harmadik országokkal való együttműködésnek is ebbe kell beilleszkednie. Az Európa képviselőjének három kérdést szeretnék föltenni. Első kérdésem. Most ugyan nem beszélt erről, de az igazgató nemrégiben azt mondta el nekünk, hogy a tagállamok nem osztanak meg annyi információt az Európorral, amennyit kellene. Most ez mennyiben fog megváltozni? Megfelelő a jelenlegi jogi keret ehhez? Második kérdése. Törökország és a hasonló országok szerepe kulcsfontosságú abban, hogy az embercsempészek ellen föl lehessen venni a harcot. Mit gondol a harmadik országokkal való együttműködésről? Mit jelent ez pontosan? Milyen információcsere folyik most, hogyan működnek együtt ezekkel a harmadik országokkal, konkrétan Törökországgal? Szerintem Törökország szerepe, mint említettem, kulcsfontosságú. Harmadik kérdésem. Ez egy közös, közös művelet és egy egy csapat látja ezeket a feladatokat. Kérdezem, hogy hozzáférnek-e előző, megelőző tevékenységek dossziéjehoz kapnak erről információt, olyan korábbi műveletekre gondolok, amiknek hasonló volt a célja. Köszönöm. Elnök, kilencen jelentkeztek. Mindenkit arra kérek, hogy két percben korlátozza magát. Zippel asszony. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is ahhoz szeretnék csatlakozni, amit Koelyó kollega mondott, miszerint a 10 pontos cselekvési terv hétfőnről semmiképpen nem megfelelő reagálás eh, arra, ami ezen a hétvégén, amit ezen a hétvégén ismét tudomásul kellett vennünk, azaz azt, hogy több százan vesztették életüket a földközi tengerben. Lehet eh, közép és hosszú távon sok mindenről beszélni, de ezek a pontok nem jelentenek megoldást arra, hogy most minél gyorsabban lehessen emberéleteket menteni. Én azt szerettem volna, hogyha a tagállamok eh, legalábbis egyszer egy ponton egy világos üzenetet fogalmaznak meg. Most ehelyett, ha majd mindent jól értettem, még arra sincs hajlandóság, hogy egy az olaszok által végrehajtott Mare Nostrum Axios hasonló műveletet finanszírozzon az EU. Lehet beszélni arról, hogy küzdjünk az embercsempészekkel szemben. De hát ne áltassuk magunkat Eritreából, Szíriából érkező menekültek, csem, embercsempészek nélkül, olyan emberek nélkül, akik segítik a menekülésüket, e, esélyes sem rendelkeznek, hogy legálisan bejussanak az EU-ba. Borzalmas, drámai dolognak tartom azt, hogy a tagállamok nem fejezték ki készségüket arra, hogy legális módon is lehetővé teszik a bejutást Európába a menekülőknek. Remélem, hogy ma az az Európai Tanács világos jelzéseket, üzeneteket is megfogalmaz, és véget ér ez a bezárkózás. And now, uh... Köszönöm szépen. Stevens kolléga következik. Ja, dank u wel. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Én is borzasztóan sajnálom, ami a földközi tengeren történt az elmúlt napokban. Minden ember, aki meghal, eh, egy eh, több, mint amennyire, eh, mint amennyit elfogadhatnánk. Ezért nagyon szomorúak vagyunk. Az ember csempészek felelősek ezért, és nem mi. Az ember csempészek mondják el ezeknek az embereknek, hogy van lehetőség arra, hogy biztonsággal átkeljenek a tengeren. Tehát a hibát az ember csempészek követik el, és nem Európa. Az ember csempészek kergetik halálba ezek az ember, ezeket a menekülteket. A kollégáknak a következő hetekben persze sokat kell majd dolgozni, hogy megtalálják az embercsempészeket, és hogy ugyanakkor legális, biztonságos útvonalakat biztosítsunk, amelyeken biztonságosan át lehet kelni de azért ne áltassuk magunkat. Mindaddig, amíg a gyökerekig nem jövünk el a problémák gyökeréig, hiszen ott háború van ezekben az országokban, kínzások, stb., addig az emberek továbbra is menekülni fognak Európába. És ott ezekkel a helyzetekkel kell foglalkozni, hogy az emberek a saját hazájukban biztonságban élhessenek, ez a legfontosabb. Thank you. And... Köszönöm szépen. Poszt asszony következik. Tack så mycket. Eh, jag måste totalt... Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony nem tudok egyetérteni az előttem szólóval, hiszen nem lehet csak az ember csempészekre fogni mindent. Miért működik ez az üzleti modell? Azért, mert legális módja nincs annak, hogy Európába jussanak ezek az emberek. Máshol keresendő igazából a felelősség. Az az igazi nagy baj, hogy nincs egy megfelelő, egy tényleg erre a névre eh, érdemes eh, határ őrizeti politikánk, vagy migrációs politikánk. Miért van szükség arra, hogy e, egy ilyen tragikus esemény megtörténjen, és miért csak ilyenkor kezdünk el gondolkodni azon, hogy mit tegyünk? Meg kell teremteni a legális migrációs csatornákat. Így lehet kifogni az embercsempészek vitolájából a szeretet. Ez mindenkinek egyszerűsíteni a munkáját, hogyha lenne legális módja annak, hogy az Európai Unióba eljussanak. A Search and Rescue műveletek, mint például Mare Nostrum, a második fázisa kell, hogy legyen a megelőzésnek. Hogyha csak az embercsempészekre koncentrálunk, azzal nem jutunk sehova. Köszönöm, Ernst asszony. Sorry, uh, I'm not uh, um, my colleague. Äh, ich habe mich zu Wort gemeldet, aber erst nach. Szót kértem, de csak majd a frakciónk nevében szóló kollega után, tehát Spinelli kollega után. Nagyon meglepett Musel doktor úr véleménye. Egy nagyon érdekes mondatot mondott. 700 áldozatot követelt a földközi tengeren a múlt heti áldozatot. Azt mondta, hogy mindannyian úgy, egyetértünk azzal, hogy föl kell lépni az embercsempészekre. Ez nem igazán van így, vannak itt a parlamentben is olyanok, akik ez ellen vannak, például posztasszony az imént. Azt hiszem, hogy az intézmények vannak teljes egyetértésben, tehát, hogy az embercsempészek ellen harcot kell indítani, mint hogyha az embercsempészek lennének az igazi okai annak, ami történik a földközi tengeren mint hogyha nem egy joghézagot töltenének fel az embercsempészek, amelyet az európaiak hagytak a jogrendszerükben a legális bevándorlással. Mi is részesei vagyunk ennek a jelenségnek, mi is felelősek vagyunk ezért. Nagyon sok ember azért menekül el otthonról, mert szörnyűséges körülmények között élnek. Mi annak az értelme, hogy egyre több ügynökséget, missziót, műveletet hozunk létre, amelyek ezzel az egy dologgal foglalkoznak, az csempészekkel, nem pedig a search and rescue-val. Embereket kéne megkeresni és megmenteni. Szeretnénk tudni, hogy ezek a műveletek mennyibe kerülnek. És most ez az új közös fellépés, Különböző polgári és katonai fellépésekkel jár ez. Ezt, erről döntött a tanács. Musel úr azt mondta, hogy a Search and Rescue műveletekre nincs elég pénz. Hogy lehet ez? Thank you. And, uh... Köszönöm. Julia Matt. Euh, Köszönöm szépen az elhangzottakat részben osztom például a, a prioritások tekintetében. Nos, ugyanakkor hangsúlyoznám azt, hogy valami nagyon fontos is elhangzott. Az információcsere fontosságát ki kell emelni itt mindenképpen. Fontos, hogy a tagállamok ezen a téren kicsit összeszedjék magukat. De igazából ennél többet is mondanék. Tíz pontból álló bizottsági programról beszélünk. Ezzel kapcsolatban elhangzott kritika az imént. Az ember csempészek által használt hajókat, hogyha valahogy hajózásra képtelenítő akkor az segíthet. Nos, pontosan ez a fajta intervenció vagy beavatkozás, ez pontosan mit is jelentene? Ez nagyon azt hiszem, hogy ez eltéríteni a prioritásainkat pontosan azokról, akik az életüket kockáztatják a földközi tengeren az átkelés során. Köszönöm. Hala, ah, következik. Thank you, Chair. I have a short... Köszönöm, elnök asszony. Egy rövid kérdésem lenne ha jól emlékszem, tavaly 170 ezerren keltek át a földközi tengeren, idén eddig hogyan alakulnak ezek a számok? Valóban az embercsempészet egyre növekvő méreteket ölt? And uh, now um, Köszönjük. Lezárom a hozzászólók listáját, még hatan vannak egyébként a, a listámon. Ernst. Ernst asszony, haló! <laughs> Sorry, es gibt so viel zu besprechen. Nagyon sok mindent kell megbeszélnünk, és hát itt van ez a tíz pontos cselekvési terv, hát szóhoz sem jutok. Nagyon nehéz képviselőként itt megszólalni, mert azt se tudom, hogy hol kezdjem. Teljesen értelmetlen volt ez a reagálás hétfőn, és tényleg, tényleg keresem a szavakat, nem tudom, mit mondjak. Teljesen ostobaságnak tartom azt, hogy az ember csempészeket hibáztassuk mindenek előtt. Persze ők győzik, ők beszélik rá az embereket az utazásra, de a, teljesen máshol kell keresnünk a hibát. Dublin és a származási ország elve ezt ünnepeltük éveken keresztül, és közben tudjuk, hogy teljesen kudarcba fulladt ez a menekültügyi rendszer, és itt a, nem a tagállamok, hanem az EU tehető felelősség ezért. Nem tudunk megszabadulni az embercsempészektől. Lesznek újabb és újabb, egyre veszélyesebb útvonalak. Meg elkezdhetjük most a, a, a földközi tengeren, de akkor kikerülik majd szárazföldre, majd északi sarkon keresztül, találnak útvonalakat és ott látjuk Szíriából szabálytalan migrációról beszélni, hát ez pofon a menekülteknek. Mi illegális, mi szabálytalan ezeknek a menekülteknek a menekülésében? Egyszerűen itt bűzlik minden ezek az érvek, amiket itt felhoznak azt mondták, hát, hogy a közösségi médiát kell majd kontrollálni. Hát ez nagyon érdekelne. Ezt erről milyen elképzelésük van? Hogy fogják ezt csinálni? Hogyha most a médiát, a közösségi médiát is ellenőrzik, és akkor próbálnak majd sikeresebben fellépni az ember csempészek, ennek talán még a hadsereget is be kell majd vetni. Tagállamok, ugye milyen, milyen bűnözőkkel kikkel működnek majd együtt. Érdekelne, hogy mit csinálnak konkrétan, amit itt, eh, amiről itt eh, beszámoltak, az szembe megy az EU minden érvével, és egyszerűen bűzlik, a embereket eh, megalázó, megvető módon járnak eten. Majd ha lesz a nagy vita, és erről beszélünk, hát rá kell mutatni arra, hogy ez, ez rossz út. Hely, és az elnök megállottam, a mikrofonját a beszélőnek. Uh, Mrs. Win Winberg Lindberg asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az Európa képviselőjének is a eh, nagyon érdekes eh, előadást, a beszámolót. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, amely a már eh, közös műveleti csoporttal történik. Ez egy jó irányba tett lépés, hogy visszaszorítsák ezt a migrációt jobb együttműködésre van szükség a különböző mechanizmusok között. Olvastam, hogy őrizetbe vettek embercsempészeket, és közülük többeknek van kapcsolata Svédországgal. Most nem az a helyzet, hogy, hogy most svédként azt mondjam, hogy egyfajta mm, szimbolikus politikát is kell folytatni Két hete Olaszországban jártam, és ott nagyon sokakkal beszélgettem. És sokan azt mondták, hogy azok, akik a földközi tengeren keresztül érkeznek, Svédországba akarnak eljutni, mert Svédország a földi paradicsom. Hát ezt én is így gondolom, Svédország tényleg a földi paradicsom, de nem kéne e, ilyen, ilyen üzeneteket megfogalmaznunk a potenciális migránsok felé. Ugyanis nagyon sokan ugye azzal hitegetik ezeket az embereket, hogy eljutnak a földi paradicsomba, Svédországba. A külügyminiszter azt javasolta, hogy tárgyalni kell Egyiptommal és Tunéziával. Szerintem ez egy jó javaslat. Meg kell nézni, hogy hogyan tudunk eh, egymásnak eh, segíteni. Hallottuk azt is, eh, hogy nincsenek legális eh, útvonalak bejutni az EU-be, de hogy nem, vannak ilyenek. Vannak kvóták a menekültek számára, és eh, azt ajánlanám a többi tagállamnak, hogy ők is vezessenek be kvótákat. Aztán itt van az irányelv a kék kártyáról, a szezonális munkavállalókról, és így tovább. De valóban el kell gondolkozni azon, hogy milyen üzeneteket közvetítünk kifelé. Dálin azt. Dali asszony. Okay, this one is working. Ez már biztos működik. Máltaiul fogok beszélni, anyanyelvemen. Az első témáról szeretnék beszélni. 700 ember vesztette életét a hétvégén. Erről, őróluk sokszor beszélünk, de egy másik tragédiát elszoktuk, elszoktunk felejteni. Ebben a tragédiában 400-an vesztették életüket. Ez azt jelenti, hogy egy hét leforgása alatt 1100 áldozata lett ennek a ö, tragédia folyamatnak. Az emberek kockára teszük az életüket, hogy eljuthassanak az EU-ba. Lehet, hogy ez nem az EU hibája. Sokan így gondolják. De szerintem annyiban felelősek vagyunk, hogy nincsen szakpolitikánk. Egyszerűen nincs. Azt is elmondhatjuk, hogy meg kell vizsgálni, hogyan lehet a nemzetközi közösséget bevonni ennek a problémának a megoldásában. Tehát gyökerénél kell megragadni a problémát, csak úgy lehet megoldani. Most rátérnék a 10 pontos tervre, ami szerintem igen homályos, itt nincsenek határidők, nincsenek részletek. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy mit gondol arról, hogy a Tritont és a Poseidont meghosszabbítsuk. Meddig? Hogy nézne ezt ki? Nagyon sok tragédia Líbia közelében következik be, akkor a, ezeknek a fellépéseknek a területét ki kell terjeszteni? Nézzük most a Máre műveletet. Eredetileg úgy képzeltük, hogy ez egy információ központ lesz, amely a tengeri műveleteket fogja összefogni. Konkrétan mit tesz az ilyen tragédiák esetében a Máre? Hogy fogja ezt megelőzni? Ha már hogy lehet ezt finanszírozni? A tagállamoknak arra sincs elég pénzük, hogy a Mare Nostrumot finanszírozzák, ők úgy vélték, hogy ez túl drága volt. Kezdeményezésekre ugyan szükség van, de csak olyanokra, amelyeknek eredménye van. Nem azért kell a kezdeményezéseket létrehozni, hogy vállon veregethessük magunkat, hogy valamit mi is tettünk. Köszönöm. Verzsia asszony. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit a kollégáim mondtak, vagyis az Európai Unió nem megfelelően reagál a helyzetre. Azzal is egyetértek, amit a kollégák mondtak arról, hogy mennyire meg vannak döbbenve. Úgy gondolom, hogy a tengeri mentés prioritás, és ehhez különböző finanszírozási eszközöket kell rendelni. Az Európa, mint erőd, ez a gondolat meg, ez, ez a gondolat foglalkoztatja a csempészeket, az ember csempészeket. A migránsokat használják fel a csempészek arra, hogy a kockázatot maguk számára minimalizálják. Úgy gondolom, hogy katonai művelet, katonai eszközökkel föl lehet lépni a csempészek ellen, de nem lehet ezt megtenni a tengeri mentés esetében. Olaszország ezt tette, tehát meg kell segíteni kell a migránsokat, egyértelmű, hogy a relokalizáció, tehát amikor megérkeztek a migránsok, az ő áthelyezésük más tagállamokba, ez is nagyon fontos. Nagyon fontosnak tartom a később, amikor megérkeztek Európára a migránsok védelmét. Az európai tagállamok sajnos nem jól kezelték a közel-keleti válságot, csak Németország és Svédország reagált erre. Jó lenne, hogyha prioritássá válna az, hogy ezt közösen kezeljük, nagyon nehéz helyzetben vannak a határos országok. a Rabati és a kártumi folyamatot mindenképpen föl kell használni, ezek, keret, ezek keretein belül kell fellépni. A kártomi, kártomi folyamat azt jelent, hogy adatokat kell adatokat kell közölni, adatcserére van szükség. Eritrea a legszörnyebb diktatúra Afrikában. 300 ezer ember szeretne, 300 ezer ember jött el onnan. Milyen módon lehet egyáltalán együttműködni egy ilyen állammal, egy szörnyű diktatúrával? Hogy lehet ezt egyáltalán elképzelni? Lehet, hogy a közvéleményt meg tudjuk nyugtatni, de az emberek továbbra is az életüket vesztik, és ez elfogadhatatlan. Köszönöm. Michel kolléga következik. Bonjour, madame la Köszönöm. Jó napot, kedves elnök asszony. Először is nyilván mindenkit, a drámai események mindannyiunkat megráztak. Ugyanakkor szeretnék bizonyos különbséget tenni. Szisztematikusan Európát támadják, támadjuk, nem az európai intézményekre kell újra mutogatni, hiszen a tagállamok által a kezükbe adott eszközökkel élhetnek csak az intézmények, éppen ezért látnunk kell, hogy a tagállamok hátráltatják ennek a komoly és nehéz helyzetnek a megoldását inkoherencia van az európai értékek tekintetében. A tagállamok mulasztása miatt van az, mert az integráció szándéka hiányzik a tagállamokban, és egymással kis gyerek, de játékokat űznek, folytatnak, ilyen belső verseny van a, helyet, hogy ahelyett, hogy valóban szolidaritásról tennének tanúbizonyságot, teljesen magukra hagyták az olaszokat, és semmiféle méltányos terviselés nincsen e tekintetben. Egy szót sem beszélünk, vagy arról, vagy nem hallottam egy szót sem arról, hogy a származási országok kormányai mennyire felelősek a helyzet kialakulásáért. Azt stabil államra van szükség, ezt elmondják sokszor, de egyszerűen a származási országok kormányaival egy célzott politikai párbeszédre van szükség, hiszen katasztrofális helyzet van ezekben az országban, ezért menekülnek az emberek. Az egyetlen reményük az, hogy egy lélekvesztőbe ülve Európa partjait valahogy elérjék. Emlékeztetném önöket arra is, hogy 2008-ban, ha jól emlékszem, az Európai Bizottság kezdeményezett Balakói folyamat néven elhíresült folyamatot, amelynek a célja az volt, hogy a megfelelő feltételeket megteremtsék azok számára, akik mindenképpen útra akarnak kelnek. Az Európai Bizottság Spanyolország és Franciaország részvételével zajlott ez. Zapatero és Valentinos úrak néhány. Sokat nem szóltam hozzá, elnök mondom, sajnálom, de ez elég fontos téma ahhoz, hogy egy kicsit hosszabban beszéljek, mint ahogy azt ön is szeretné. Tehát a cél az volt, hogy tudják, hogy milyen tagállamokban vannak lehetőségek számukra, képzést biztosítsanak, nyelvi képzést, bizonyos hitelhez jutaságokat, hogy otthon eh, a saját, a saját cégüket elindítsák, de valahogy semmi nem lett eh, ebből, sehol nem vezetett. Ezt gondolom, tehát erről az Európai Bizottság képviselőjének től azt kérdezem, hogy ezeknek a műveleteknek az első mérlegét levonták-e már kísérleti projekt, úgynevezett pilot project, ötökről van szó, de a, a származás és a tranzit országokkal is tárgyalni kell. Nem embervadászatról kell törekednünk, hanem ne felejtsük el, hogy emberekről van szó. Köszönjük, Michel úr. Jotova asszony. Köszönöm, elnök asszony. Sok érdekes gondolat elhangzott ez idáig. Nos, a ma bemutatott kísérleti projektek ötletét, gondolatát támogatom. Valóban fel kell lépnünk a az embercsempészek ellen eh, hatékonyan, ehhez a tagállamok koordinációjára és információcseréjére van szükség. Mit tehetünk mostantól fogva? A bizottság 10 pontból álló programja vagy terve az embercsempész hajók eh, működésképtelené tételéről beszél, de arról nem, hogy magukat az embercsempész hálózatokat is működésképtelené kell tenni. Hogyha ezeket a hajókat működésképtelenné tesszük, akkor még mindig megmarad a szárazföldi útvonal. Ez ellen mit kíván tenni az Európai Bizottság, akinek a képviselőjéhez van is egy kérdésem. A bizottság szintjén késlekedést tapasztalok vannak rendkívüli ülések, ez mind szép és jó, de ez nem több egyszerű tűzoltásnál. Ölbetett kézzel várjuk a következő hasonló tragédiát. Konkrétabb megoldásokat terveznek-e annak érdekében, hogy legális migrációs csatornák vagy útvonalak is nyíljanak? Az Unióba indult migránsok jövője hogyan alakul? Köszönöm, Stevens asszony, egy percre kap szót. For one minute. Thank you, well, voorzitter. Köszönöm, elnök asszony. Lenne még néhány kérdésem az előadókhoz. A már Márével a műveleti csapata kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a tagállamok és az Európol közötti együttműködés, ehm, illetve az Interpollal szervezett együttműködés mellett a Frontex Frontexet is fontos lenne bevonni. És még gondolni kell az EU-n kívüli országokra, olyan országokra, amelyek a konfliktusos övezetek szomszédságában vannak, Líbia, Tunézia, csak néhányat említsek hogy mi lesz, milyen lesz a konkrétan az együttműködés ezekkel az országokkal, hogy támogassuk, segítsük ezeket az országokat. Nos, tehát EU kívüli országokkal csak az Interpolon keresztül történik az információcsere, vagy bilaterális módon is? Konkrétan ezt hogyan képzeljük el? és azt is szeretném tudni, hogy az Europol eh, az Interpollal együtt megvizsgálja majd bizonyos országok felelősségét, közel-keleten, például Katár és az Egyesült Arab Emirátusok eh, felelősségét, és eh, még említhetjük Szaudarábiát is, mert úgy tűnik, hogy ők segítik az ember csempészek munkáját, bankszámláik ott vannak, stb. Köszönöm szépen! Most pedig az Európai Bizottságtól Lera Muselt urat kérem, hogy adja meg a válaszokat a kérdésekre, és őt követi majd Rauschenbach úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát kicsit meglepett engem ez a vita. Miért is? A Máre közös műveleti csoportról kellene beszélnünk. A feladatuk az embercsempészet elleni küzdelem és az ember csempészet elleni küzdelemről beszéltem, nem másról. Itt most a 10 pontról, a globális megközelítésről folyó vita, az jövő héten lesz majd a plenáris ülésen. A bizottság egy hónap alatt készít majd a migrációval kapcsolatban egy programot, ami kiterjed a szakpolitika minden elemére de ma itt egy órában az volt a feladatunk, hogy az embercsempészet elleni küzdelemről beszéljünk, ezért koncentráltam erre. Itt nem beszéltem a resettlementről, a közömenekültek elosztásáról, vagy a harmadik országokkal folytatott együttműködésről, itt most csak a e, Máre közös műveleti csapatról volt szó. Sokan említették a 10 pontos cselekvési tervet, most mi is ennek a tíz, ebből a tíz pontból az első? A szöveget odaadhatom, eljutatottam önökhöz, de hát a sajtóban is megjelent. A Triton és a Poseidon erősítése. Ez az első, a legfontosabb prioritás. Amadopoulos biztos is ezt emelte ki. Tehát tengeri mentőakciók erősítése. Önök asszony, majd megadom a szót önöknek a bizottság képviselői után. A Frontex műveleteinek köszönhetően az évelei óta, január 1 óta 40 ezer életet sikerült megmenteni, egy harmadukat a Tritonnak köszönhetően. Tehát a, a Frontex részt vesz a tengeri mentő akciókban, de csak a mandát mandátumának határain belül teheti ezt meg. És hát ez logikus is, eh, hiszen az Európai Parlament a Frontexre vonatkozóan elfogadott egy rendeletet, és ezt tiszteletben kell tartanunk. Azt tervezzük, hogy a eh, Triton eh, erejét megnöveljük, hogy még több életet sikerüljön megmenteni ez a célkitűzés. Louis Michel nagyon világosan elmondta, a jelenlegi létező keretek között és a tagállamokkal kell dolgoznunk. A tagállamoknál vannak a, az eszközök, ők kérhetik egy műveleti terv kidolgozását. Az ügynökségek a mandátumokon keretünk belül tevékenykednek. Először is meg kell határozni az ilyen műveletek hatáját, a szükségleteket. Málta mm, csatlakozon nyugodtan ehhez, de mint mondtam, a tagállamoktól függ minden, plusz pénzekre lenne szükség, hogy a Triton volumenét és a Poseidon volumenét kétszeresére növeljük. A jelenlegi költségvetéséket, meg kellene kétszerezni. de ne vádoljanak minket azzal, hogy mi csak represszív intézkedéseket veszünk, nem. Első helyen a tengeri mentés áll. A harmadik országokkal folytatott együttműködés. Nos, a Frontex eh, azt tervezi, hogy Törökországba telepít összekötő tisztet, hogy javítsanak az együttműködést eh, a török hatóságokkal ezen a területen. Ez is egy kérdés volt, hogy mit tervezünk Törökországgal. Azután a resettlement kérdése, törvényes bejutás az EU-ba. Nos, a jelenleg az egyetlen legális út a menekültek számára a resettlement. És a bizottság az elmúlt öt évben felhívta a tagállamokat arra, hogy tegyenek újabb erőfeszítéseket a resettlement kapcsán, tehát a települők újra, a menekültek újra elosztása az EU-n belül. Egy kísérleti projekt indult. Mi azt szeretnénk, hogyha minden tagállam részt venne az újra el, menekültek újraelosztása programjaiban, hogy legyen egy új disztribúciós kulcs, ami egy forradalmi új ötlet, és ezt kellene támogatni. Ne nevessenek, mert mit is jelent ez az elosztási kulcs? Ez azt jelenti, hogy a tagállamok a gdp a lakosságuk arányában kell, hogy bizonyos számú menekültet befogadjanak. Hát figyelembe vesszük, hogy az elmúlt háromban hány, hányat fogadtak be, és tisztességes módon akarjuk erősíteni a szolidaritást a tagállamok között, és igazságosabbá tenni a menekültek elosztását az európai eh, ma esti eh, tanácsülésen is ez egy fontos pont lesz. Eh, aztán milyen jogi lehetőségek vannak az EU-ba bejutni? Menekültek, mellett gazdasági menekültekről is beszélünk. A közelmúltban Olaszország felé tartó hajókon már egyre kevesebb a szíriai, vagy az Eritreából érkező, egyre több a Nyugat-Afrikából érkező gazdasági menekült és persze Nyugat-Afrikával is tárgyalnunk kell, fontos a kapcsolattartás, hogy ne illegális módon próbáljanak bejutni Európába az ottani lakosok, ahol nem biztos, hogy lesz pozitív jövőjük. A gazdasági menekülteknek nincs jogalapja itt maradni. Meg kell font, elsősorban az igazi menekülteket kell befogadnunk, akiknek védelemre van szüksége. Ez a politikánk fő eleme. Guillaume asszony kérdezte, rákérdezett, a, hogy milyen jogi keretek között képzeljük el a hajók elpusztítását, vagy lerombolását. Nos, normál esetben, ha valami, valaki egy hajóhoz közelít, akkor a annak, ahhoz az államnak az engedélyre van szükség, amelynek a lobogója alatt közlekedik a hajó. De gyakran ugye, líbiai hajók, ott nincsen lobogó állam, ezek halászhajók, úgyhogy itt be lehet avatkozni engedély nélkül. Jelenleg a Triton művelet kapcsán megpróbáljuk húzni a hajókat, és a kikötővel megsemmisíteni a környezetvédelmi szabályok figyelembe vételével, tehát nem a tenger közepén süllyesztjük el a hajókat. Csak az a célunk, hogy a csempészek ne használhassák újra ezeket a hajókat hogyha Atalantához hasonló műveletekről beszélünk, az egy, az egy más történet tulajdonképpen ezekhez már ENSZ felhatalmazásra lenne szükség, hogyha a líbiai felség területen akarnánk mondjuk őrizetbe venni embercsempészeket, vagy ott akarnánk tönkretenni a hajóikat. Ma este a, és a, illetve a csúcs találkozón is szó lesz erről hogyha Líbiában történne a hajók tönkretétele, ehhez ENSZ támogatás kellene, ENSZ határozat. Hogyha nemzetközi vizeken tesszük tönkre a csempészek hajóit, olyan hajókat, amelyeken nincs lobogó, akkor ehhez nem kell nemzetközi mandátum. Leandro képviselő számokat kérdezte. Igen, tavaly 170 ezeren keltek át a földközi tengeren. Idén, január 1 -e óta 40 ezer ez a szám. De szeretnék rámutatni erre, hogy az ázsiai tengereken növekszik a nyomás. Tavaly a líbiai útvonal volt a legfontosabb. De tekintettel a líbiai helyzetre most az elemzéseink azt mutatják, hogy a görög eh, szigetek környékén eh, várható az, hogy növekszik a nyomás eh, Dél-Olaszország helyett. Hát ezt majd a következő hetekben fogjuk látni, hiszen az igazi szezon úgymond csak most kezdődött. Dali asszony, rákérdezett a volumenre, illetve a kibocsátó országokkal folytatott együttműködés, hogy őket támogassuk-e plusz pénzekkel. A Bamakói központtal kapcsolatban valóban ez egy nagy fontos kezdeményezése volt a bizottságnak, hát nem lett eddig nagyon sikeres, de megpróbálunk más központokat is létrehozni az IOM-mel együtt, elsősorban Nigerre gondolunk, esetleg Szudán, Szudánban. Tehát gondolkodunk ilyen típusú központokban, ahol tájékoztatnánk a bevándorlókat arról, hogy milyen, gazdas, milyen lehetőség van arra, hogy legálisan érkezzenek Európára, Európába, illetve e, mondjuk az szabálytalan menekülés veszélyeit is. Itt önkéntes visszat visszatérést is biztosítunk, önkéntesen van a hangsúly azok számára, akik hajlandók visszatérni a hazájukba. Jutó asszony, ennek mondom, azt hiszem, egy hónapon belül látni fogja, hogy egy nagyon átfogó, globális, globális holisztikus megközelítést fogunk javasolni a migrációval kapcsolatban. Ma itt most az embercsempészet elleni küzdelemről akartunk beszélni. Köszönöm szépen, és most Michel Rauschenbach úrnak kérem, hogy válaszoljon a felvetésekre. Elnézést. Korábban is kértem szót, de mielőtt a Máréra, Máréra vonatkozó kérdésekre válaszol a, a szakértő, kérem hallgassanak meg engem. A kérdésem az lenne, Két kérdésem van. Az egyik, egyiket Michel úr felé intézem. Arra vonatkozik, amit ő mondott. Amikor kérdésem, hogy valóban gazdasági migráns mindenki, aki Nyugat-Afrikából érkezik a lélekvesztőkön. Mit tesznek a gazdaság, vagy mit ért gazdasági migráns alatt? Én nem tudom, hogy valóban mindenki gazdasági migráns -e. Komoly kétségeim vannak. Ami a Márét illeti, ugye van egy tíz pontos lista, ezzel kapcsolatban mindenki elmondta a véleményét. Itt is vannak kétségeim, kételjeim. A konkrét kérdésem. A hírszerzés munkájával, az hírszerzésen keresztül vannak-e elképzelések arról, hogy mikor érkeznek a következő hajók, van-e, fel tudják azt mérni, hogy mikor érkezik a következő hajó, van-e, ezt föl, e, előre lehet ezt tervezni? Ha igen, akkor hogyan készülnek fel? Milyen forrásokat tudnak ennek szentelni? Önök szerint ezek a források elegendőek? A már költségvetése elegendő? 12 országról beszélt. Mi van a többi 16-tal? A másik 16 országgal nem is foglalkoznak, nem is próbálják őket bevenni? Nekik milyen szerepük van? Még egy kérdés. Mely harmadik országokkal vannak kapcsolatban? Erről semmit nem mondott. Jó lenne, hogyha a földközi tengeren túli országokkal is fölvennék a kapcsolatot. Elnök, köszönöm. Spinelli mondja, egy perc. Köszönöm. Elég lesz az az egy perc. A bizottság képviselőjének szeretnék mondani valamit a Frontexről és a Tritonról. A mandátum a Frontex esetében a, a mandátum nem az, hogy embereket mentsenek meg a nyílt tengerem, hanem hogy védjék az európai partokat. A Search and Rescue más dolog. Tavaly decemberben a Frontex műveleti igazgatója levelet küldött az olasz belügyminiszternek a bevándorlási hivatalhoz. Ebben az állt, hogy nem feladatuk a, ny- a nyílt tengeren a search and rescue, az emberek megmentése. Tehát arra kérte az olasz belügyminisztérium bevándorlási hatóságát, hogy ne mentse meg az embereket a nyílt tengere. Hogyan, önök hogyan választják el a gazdasági migránst a menekültől? Kérem válaszoljam, hogy az elnök. Igen, csak röviden. Én úgy vélem, hogy nem Európát kéne kritizálnunk, hanem tanuljunk ebből a szörnyű tragédiából, hogy európai szinten valamit el tudjunk érni. Mi ezt próbáljuk most megtenni a Poseidonnak és a Tritonnak a volumenét kívánjuk meg tehát több hajó kerül a tengerre, hogyha probléma van valaki, vagy hajó bajba kerül, akkor a megnövekedett flottával jobban tudunk segíteni. Ez lenne a Triton megnövelésének az értelme. Nem kell mindig minket kritizálni, nem kell magunk alatt magunk alatt vágni a fát. Mindig lesznek ilyen válságok. Az, az Erika után kezdődött el a tengeri bizton, biztonsági jogszabály kidolgozása, a szeptember 11 után kezdődött el a terrorizmus elleni harc. Ez mindig így történik, egy tragédiára reagálunk jogszabályokkal. Minden Olaszországba érkező migránst a menekültekre vonatkozó jogszabályok szerint osztályozunk, kategorizálunk, hogyha menekültek, akkor védelemre jogosultak. Vagy Svédországban is ugyanez a helyzet. Ez azt jelenti, hogy Amikor azt mondom, hogy Nyugat-Afrikából leginkább gazdasági migránsok érkeztek, akkor azt mondom, hogy megnézzük az adatokat, a szenegáliak esetében viszonylag kevés a, a menekült, a libiaiak esetében pedig viszonylag sok. And, now I would like to... Köszönöm szépen. Most pedig Mihály Rausenbach úr, Rausenbach úr következik rövidre fogja, kérem. Mondjuk két percet adok. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom a lehetetlen két percben sűríteni a mondani valómat. jó úr kérdésre reagálva. Ha a tagállamok nem, oszt, nem eh, működnek együtt, akkor a jobb már emért lesz más, mint korábban. Nos, az információ csere a tagállamok között eh, gyakran a bizalom hiányból tapalkozik, a szervezetű üldözéssel kapcsolatos információk csere amúgy is egy kényes kérdés, de általában egész egyszerűen nincsenek tisztában azzal, hogy egy helyi szintű nyomozás fontos lehet európai kontextusban máshol is. Ezért a mare közös csapatok keretében tulajdonképpen egy közös információgyűjtést jelent, amely keretében rendelkezésre bocsátjuk mindenkinek ezt az információt. A fő feladat az lesz egyébként, pont ennek a keretében, hogy egy állandó információcserét hozzanak létre a, a saját hazájukkal. Ez lesz a más, ez lesz az újdonság, tulajdonképpen élőben nyújtják majd ezeket az információkat, amelyek az adatbázisba kerülnek, és így az elemzés alapját képezhetik majd. Ez lesz más, ezért vagyok optimista, hogy a már más lehet, más lehet, mint a mindennapi munkánk. Ami Törökországot illeti, hallottuk, hogy a Frontex valószínűleg egy összekötő tisztet küld majd Törökországba. Több tagállam is küldött már ilyen összekötő tisztet Törökországban. Ők is a Máre közös műveleti csapatok részét képezik majd. ők is segíthetnek abban, hogy nagyobb mértékben tisztában legyenek azzal, hogy milyen információra van szükségünk. Az Európol a mandátuma miatt közvetlen információ cserére nem jogosult Törökországgal, de a tagállamok ezt megtehetik. És ez fordítva is működhet, hogyha ez érdeküket szolgálja az Interpol esetében ahol erre szükség van, és ahol nincs EU-s összekötő tiszt, ott az Interpol is nagyon szívesen segíti ezt a fajta információcserét a Jotmanival. A harmadik kérdésnél nem. I'm sorry, I cannot answer the question. Probably we have been involved, but... Fajrum, nos, hát ebben nem vettem részt, erre vonatkozóan több információm ezen a ponton nem tudok szolgálni. Spinelli asszony, ott már a költségével kapcsolatban tett fel egy kérdést. Jelenleg az Európol költségvetéséből költünk pénzt, tehát további költségvetésre nincsen szükség a tagállamok által küldött nemzeti szakértők költségét alapvetően tagállamok állják, csak a külföldi kintartózkodásokkal kapcsolatos költségeket kell nekünk állnunk. Volt még egy kérdés arra vonatkozóan, hogy az embercsempészet valóban egyre nő-e. egyértelműen az a benyomásunk, hogy nem csak a földközi tenger térségében, hanem máshol is, de főként itt növekvő méreteket ölt. A, szo a szociális média monitoring kérdésével kapcsolatban hát ennek sem vagyunk szakértői, és ráadásul mandátumunk sincs erre az Európolnál, de csak a tagállamok egy koordinált megközelítése vezethet bármiféle eredményre. egy kiberbűnözési csoport is van az Európolnál, akik segíthetnek nekünk abban, hogy hogyan lehet ezt a legjobban kezelni, megoldani. Hogyan tudunk reagálni a dolgokra, és hogyan ne lepjenek meg bennünket a legfrissebb fejlemények, tehát hogyan készüljünk már fel ezekre előre. Azt hiszem, hogy nagyjából és egészében minden kérdésre reagáltam. Ja nem, igen a 16 részvevő országgal mi van, hiszen nem minden tagállam vesz ebben részt a Jotmáriban. Persze minden tagállamot kértünk, biztattunk arra, hogy vegyen részt ebben, de volt 12 önkéntes ami nem jelenti azt, hogy a többiek nem működnek együtt a Jotmárival, hanem egy különleges, ennek a különleges csapatnak a, nem képezik részét, hanem az Európol mindennapi munkájában a megszokott módon működnek velünk együtt, de azt hiszem, hogy azért ez sem teljesen veszett ügy. Remélem, hogy tényleg sikerült reagálnom a felvetések többségére. The time and we have to... Elnézést kérek, de nincs több időnk tovább kell mennünk, és rá kell térnünk a következő pontra. Tovább lehet majd persze beszélgetni az előző témáról. Köszönöm az előadóinknak az előadást és a kérdésekre adott válaszokat. A következő pontunk a távirányítású pilota nélküli légi járművek szerepe a polgári légi közlekedésben, tehát közkeletében a drónokról van szó. A, um, TRAN az illetékes bizottság. Először megadom a szót a rapportőrnek, utána pedig az árnyék előadók kapnak szót. Szorajel Posztasszony a vélemény készítője parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Következőt szeretném mindenek előtt leszögezni. Miután egyre több ilyen drónt alkalmaznak a polgári légi közlekedésben, ezeket akár már a ipari vállalatok mezőgazdaságban is használják de mm, emlék, említhetnék más elsőben tájékoztatással foglalkozókat, például újságírók is eh, használnak eh, drónokat, eh, vagy akár a gyomozati munkához is használnak ilyeneket a bizottság azonban nem ezekkel a területekkel foglalkozik, ezért szerintem ezt a javaslatot még behatóban kell vizsgálnunk. A drónok kereskedelmi célú felhasználása egy pozitív, jó dolog, a légi közlekedésben való használatuk is. De a, fontos, hogy szabályozzuk a civil használatát a drónoknak és ez természetesen ennek egyik fontos vetülete az alapjogok védelme. Jó dolog, hogy a bizottság foglalkozik ezzel a témával, és mi is szeretnénk hozzájárulni a kereskedelmi polgári célú drónok használata szabályozásához. Itt csúcs technológiára van szó, használatokat szabályozni kell, Eh, hiszen eh, a privát eh, szférát, magánszférát sérthetik meg a drónok. Szabályozni kell a felszereltségüket is, mert akár a szabad vélemény nyilvánítás kapcsán is jogsértésekre kerülhet sor. Az alapjogok védelme tehát rendkívül fontos szempont. Az alapjogi karta pontos, rendelkez, pontos, pontos rendelkezéseket tartalmaz a magánszemélyek, magánszféra védelméről, és ez sérheti a drónok. Vannak bizonyos technikák, arra, amivel mérni tudjuk, hogy egy, például egy irányelv mennyire arányos vagy méltányos, de akár új jogszabály megalkotására nem is lesz feltétlenül szükség. Azt kell vizsgálnunk, hogy a magánszféra védelme mellett mi a helyzet például a biztonsági szempontokkal, hiszen fenyegetést is megtestesíthetnek a dónok egyénekkel szemben kidolgozunk ajánlásokat, és beszélnünk kell arról is, hogy a piaci szempontokat hogyan kezeljük. Én azt tartom fontosnak, hogy a kereskedelmi hasznosítás kapcsán mindenképpen foglalkozunk a magánszféra védelmével. A bizottság is egy közleményében leszögezi azt, hogy nagyon fontos az, hogy mindig indokolni kell tudni bizonyos információk, adatok feldolgozását, elemzését, kik alkalmaznak drónokat, mondjuk ha rendészeti szervek, vagy határőrizeti szervek, administratív, igazgatási célokra használják, ez is egy fontos kérdés, amit szabályozni kell. És természetesen mindig fennállnak a veszélye, hogy bizonyos jogsértések eh, történnek. Eh, biztosítani kell, illetve talán célszerű először megvizsgálni alternatívákat, olyan alternatívákat, amelyek kevésbé hatolnak be a magánszférába, mint a drónok. Egy kérdést is szeretnék intézni az Európai Bizottság képviselőjéhez. Szeretném tudni, hogy a bizottság miért csak a kereskedelmi hasznosítású dolgokról beszél a közleményében. Második kérdésem, tervezi-e az Európai Bizottság, hogy foglalkozik a polgári hasznosítással, és ha igen, ezt milyen összefüggésben tenné? Az Európai Bizottság közleményében szó van a repülésbiztonsági hivatalról is. Talán ez lenne a megfelelő hely, ahol a rendelkezéseket meg kell alkotni. De hát ennek az, az irodának nincs kompetenciája nagy drónokra vonatkozóan és más területekkel kapcsolatban sem, és ez tulajdonképpen a mi munkánkat korlátozza. Talán Arról is tudna mondani eh, valamit a bizottság, hogy eh, a drónok eh, használatának mik a korlátai, mik a mi munkánk korlátai, illetve mit tervez még a bizottság ezen piac szabályozása érdekében. Azután hogyan néz ki az ütemterv, a határidők. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Ki szeretne hozzászólni? Szerkaia. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt üdvözlöm az Európai Bizottság ezen témával kapcsolatos közleményét, amely téma szerintem nagyon fontos, eh, már csak a gazdasági jelentősége miatt is. Világos, eh, hogy most még csak egy folyamat elején vagyunk. A drónok eh, nagyon nagy hatást fognak gyakorolni a társadalmainkra. Nem a LIBE az illetékes szakbizottság, de azért a libének tüzetesen meg kell vizsgálnia az adatvédelmi biztonsági kérdéseket. És ekközben nem szabad megfeledkezni néhány alapvető dologról. Először is itt van az arányosság elve. A drónok nagyon eltérő méretűek, a hatásuk is nagyon különböző, ezért a szabályoknak is tükrözni kell ezt a sokszínűséget. Másodszorban adatvédelmi szabályokat a lehető legnagyobb mértékben technológiai semleges módon kell eh, kidolgozni. Azaz horizontális eh, szabályokra van szükség, és nem egy adott technológiára kihegyezett eh, szabályokra ez mm, nem először fog, és nem utoljára fog foglalkozni a bizottságunk ezzel a kérdéssel. Most csak Szarja Poszt kolléganőmnek szeretnék köszönetet mondani, egyetértek, csatlakozom az ő bizottsághoz feltett kérdéseihez, és örülök, hogy ő készíti el ezt a véleményt. Köszönöm szépen, azt is, hogy rövid volt a hozzászólása. Most pedig Louis Michel úr a szó. Bien, cher Köszönöm, kedves kollégák! Harminc 37 év alatt 150 ezer munkahelyet lehet létrehozni ezzel a technológiával Európában, hát ez eh, nagyon nagy arány, eh, erre oda kell figyelni. De nem igazán lehet mással eh, összehasonlítani ezt a technológiát másokkal, hát ez nagyon különleges dologról van szó, nem hasonlítható sem a mobiltelefonokhoz, sem a, sem a Google Street View-hoz, sem az ipari kamerákhoz arra is oda kell figyelni, hogy milyen a kapcsolat a, a berendezés, illetve a használója között. A drón gyakorlatilag láthatatlan, hiszen nagyon magasan van, ugyanakkor nagyon mobilis. Nincs közvetlen kapcsolat tehát a felhasználóval. Képzeljük el ennek a következményeit, a magánéletre és az adatvédelemre eh, való következményeket hasonlítsuk, vagy gondoljunk -e azon, hogy itt van egy hőkamera, van egy hangérzékelés, van mozgásérzékelés, van infrared, infravörös lámpája is. Előre lehet látni azt, hogy a technológiai fejlődés még jobban megkönnyíti majd az ipar fejlődését, de úgy gondolom, hogy sajnálatos, hogy a bizottság még nem állt elő egy javaslattal ebben a témában. Jó lenne, hogyha az európai piacot, a piac koherenciáját is figyelembe vennénk, de azt se felejtsük el, hogy ennek az iparágnak nagyon nagy az hozzáadott értéke. Tehát mindez kapcsolódik a magánéletvédelmihez, illetve az adatvédelemhez. Erre van, amire még nincs megfelelő európai jogszabályunk, illetve ami a magánélet védelmére vonatkozik, jelenleg is folyik egy jogszabály megtárgyalása. Szeretném, hogyha az alapjogokat a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartanánk. Jó lenne tehát, hogy a technológiai fejlődés nem tenne kárt a magánélethez való jogban, fontosnak tartom, hogy minden esetben meg lehessen indokolni ezeknek a berendezéseknek a használatát. Fontosnak tartom például az előzetes tájékoztatás, ez is hozzátartozik ahhoz, hogy a magánéletünket tudjuk védeni. Tehát kreatívnak kell lennünk abban, hogy mindenképpen betartsuk a törvényt. A polgáraink védelmét hivatott állítólag növelni, a, vagy biztonságát hivatott állítólag növelni eh, egy ilyen drón, éppen az ellenkező hatással is járhat. Tagállami hatáskörről van szó, de úgy gondolom, hogy európai szinten fontos a koordinációt. Ennyit szerettem volna mondani. Úgy vélem, hogy nem megfelelően átfogó a bizottság nyilatkozat erről, illetve a tanács sem gondolkodott el kellő mélységben a magánélet védelmét. Köszönöm. Köszönöm. Szevályos asszony következik az árnyékelentéstevő. Köszönöm szépen. Svédül fogok beszélni. Kérem, hogy vegyék fel a felhallgatóikat. Kérem, hogy samma eh, områden. Azt hiszem, hogy mindenkinek körülbelül ugyanolyan az elképzel, ugyanaz az elképzelés arról, hogy mely kérdéseket kell még mélyebben megvitatni. Hogy a polgári repülésben milyen berendezéseket eh, használunk, meg kell nézni a biztonsági jogszabályokat, a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályokat nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezekkel a jogszabályokkal, illetve hogy ezeket be tudjuk tartatni. Minden szorosan kapcsolódik az adatvédelmi csomaghoz, amiről jelenleg is folyik a tárgyalás. Tehát ez egy egész csomag. Ez tárgyalás alatt van, és ne felejtjük el, hogy a drónok, a drón piacon, vagy a dróniparban nagyon komoly hardware és szoftver szempontok is vannak. Márciusban jelent meg egy javaslat, hogy megfelelően arányos biztonsági jogszabályok szülessenek. A drónok újdonságot jele, újdonságnak számítanak, lehet ennek pozitív vagy negatív kimenetele, úgyhogy oda kell erre figyelni, és figyeljünk arra oda, és hogy nem csak szakértők használják a drónokat. Elnök, köszönöm. Jacqueline Foster következik. Foster asszony, a TRAN szakbizottság jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök asszony, engedje meg, hogy illetve köszönettel tartozom azért, hogy néhány percet itt tölthetek az önök szakbizottságában. Köszönet az, a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Ez egy új jelentés, nem átdolgozás, nincs múltja ennek és azt hiszem, hogy még sokan tudják, hogy mi, milyen volt a repülés hőskora, a Berio meg a Wright testvérek. Azóta bizony a repülési iparág nagyot fejlődött, a drónok nem jelentenek teljes újdonságot, vezető nélküli repülőjárművek már kb. 80 évvel ezelőtt is voltak. Most arról van szó, hogy a kereskedelmi használat milyen újdonságot jelent, illetve beszéltünk arról is, hogy bűnüldözésben vagy más területeken már használnak ilyen berendezéseket. A kérdés az, hogy jogszabályi szempontból mindez hogyan illeszkedik a rendszerbe. Sok minden már elhangzott, az egyik kolléga az imént utalt a Lordok házának jelentésére. Melegen tudom ajánlani ezt az olvasmányt, nagyon jó elemzés ez. A Lordok háza beli kollégáim párt semlegesen tanulmányozták ezt a kérdést, Brüsszelbe is ellátogattak, ez egy nagyon komoly kezdeményezés, és az Európai Parlament most először foglalkozik ezzel. A bizottság, az iparág és egyéb érdekelt felek kell, már többször egyeztettünk, nem sokára eszmecserére kerül sor a munkadokumentumról. Eddig még csak angol nyelven készült el az anyag, május 5-én lesz tehát ez az eszmecsere a TRAN szakbizottságban jövő hét után. Megpróbáljuk a nemzetközi megközelítést és figyelembe venni. Az ausztrálokkal, az új az amerikaiakkal, a máltaiakkal, az, az EU-sokkal közösen dolgozunk mint ahogy elhangzott, Michel úr is elmondta, mert komoly pénzek rejlenek. Úgyhogy jó lenne, hogyha beleásnánk ebbe magunkat, hogyha a dolog pozitív és negatív oldalával is foglalkoznánk, tehát ezt fel kell térképezni. Köszönöm, hogy eljöhettem ide, és nagyon várom a közös munkát, nagyon érdekes és nagyon nagy kihívásokat jelentő jelentéshez. Köszönöm. I will not give the... Köszönöm, Foster asszony, az Európai Bizottság nevében Cornelis úrnak adom meg a szót, aki ennyire közleménnyel kapcsolatban majd nyilván mond egy-két dolgot. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és Uraim, az Európai Bizottság meggyőződése, hogy a drónok egy nagyon uh, ígéretes technológia. Úgy érezzük, hogy ezt a technológiát uh, nem szabad elutasítani, sőt, kellünkre kell ölelni, magunkével kell tenni. Ugyanakkor persze nem kihívásoktól mentes kérdés ez. Nem csak előmozdítani kell a drón technológiát, hanem az alapjogi kérdésekkel is kezdeni kell valamit, hiszen a biztonságos drón szolgáltatások mellett az alapvető személyes jogvédelmi kérdéseket is rendezni kell. Főként ezért ezekről beszélek majd. Elmondtuk, hogy a társadalmi szempontokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül, akkor, hogyha az európai drónpiac fejlődését komolyan gondoljuk. Ez nagyon fontos az egész iparág számára, és tudjuk, hogy a drón ágazat tisztában van ezzel. Ezért az Európai Bizottság már 2013-ban elkezdte az Európai Adatvédelmi Szervekkel az ez irányú egyeztetést, nem csak európai, a nemzeti szinten is. Ennek köszönhetően az Európai Adatvédelmi Biztos ki is adott egy véleményt vagy egy jelentést ezzel kapcsolatban, hogy milyen eszközökkel lehet segíteni ennek a fiatal ágazatnak a fejlődését. A 29-es cikk szerinti munkacsoport foglalkozott ezzel, amely a civil felhasználású, tehát polgári felhasználású drónokról szóló véleményét most véglegesíti. Az Európai Bizottság egy átfogó elemzést is készített erről a témáról, ami a közlekedési miniszterek tavaly októberi ülésén elfogadott véleménynek megfelelően azt állítja, hogy a meglévő jogszabályok módosítására valószínűleg nem lesz szükség a drónok miatt. Mert ezek a jogszabályok technológia semlegesek. Hogy áll tehát mindez most az Európai Bizottságnál? Igazából semmiféle döntés nem született még az kezd világossá válni, hogy biztonsági területen szükség lesz majd új szabályokra, hiszen a jelenlegi biztonsági szabályok nem terjednek ki mindenre. Például a személyes adatok védelmére. A Riga nyilatkozatban, hogy két példát hozzak csak, is említésre kerül, hogy a drón irányítók, operátorok nevét mindenképpen tudni kell, hiszen gyakran, ha egy drónet látunk, akkor nem tudjuk, hogy ki üzemelteti azt, ki irányítja azt. Ez bizony baj. Erre azt hiszem, hogy egyébként a technológia kínál majd megoldásokat, például egy azonosító tag a drónon, nem csak a biztonságot javítaná, hanem a rendészeti szervek munkáját is nagyban könnyíteni. A geofencing tulajdonképpen a szoftverbe építve megakadályozná a drónokat, hogy bizonyos területekre így vagy úgy belépjenek. Tehát egy ilyen repülés tilalmi jövezeteket tudnánk beépíteni a szoftverekbe, és rendelkezésre áll majd ez a technológia, aminek segítségével bárki a saját magánterületét ilyen repülés tilalmi jövezetté tudja alakítani a repülés biztonsági csomag átdolgozása folyik, a drónok pedig ennek részét képezik majd. És az európai légtérben a, és a, 2016-tól a drónok szabadon repülhetnek egész addig, amíg az európai és a nemzeti szabályokat teljesen betartják. A 150 kilós maximum súly ez a korlátozás már igazából nem megfelelő, ezért sokan egyetértenek vele, hogy ezt szüntessük meg. Jó néhány évvel ezelőtt került ez be, mielőtt a drón piac um, igazából megnőtt volna, ezért ennek már nincs sok értelme. A drónok kereskedelmi célú felhasználása, a, elsősorban ez tartozik hozzánk. A állami szervekre az európai szabályok általában nem terjednek ki, tehát az Európa szabályok, mondjuk repülés biztonsági szabályok nem terjednek nyilván a rendőrségi helikopterek működésére, hasonló itt is az elképzelés. Köszönjük. post asszonyhoz fordulok, szeretne válaszolni? Röviden, kérem. Svédül folytatom, ha nem bánják. Nos, köszönöm az elmondottakat, azt hiszem, hogy semmi akadály nincs annak, hogy valóban kiváló legyen az együttműködés a kollégákkal ez ügyben. És azt is szeretném, hogyha világosan, teljesen világosan fogalmaznánk a véleményünkben az alapjogok garantálása tekintetében. Június 4-én érkezik majd a szakbizottságba ez, szeptember 3-án kerül elfogadásra itt a szakbizottságban a vélemény, a Trans szakbizottság pedig szeptember 15-én fogja ezt elfogadni. Sajnos mennem kell, úgyhogy ennyit tudok csak elmondani. Június 4-én fogunk, fogjuk én majd ismertetni a véleménytervezetet, módosítókat június 12 12-én déli 12 óráig lehet benyújtatni. Megyünk tovább, következő napirendi pont, egy szó a tanulmány a tömeges megfigyeléssel kapcsolatban. Kedves kollégák, a Stoának adott megbízás kapcsán az EU polgárok elektronikus, tömeges elektronikus megfigyelését kellett megvizsgálni, olyan fontos kérdésekkel foglalkozik, mint az end-to-end -end kódolás, nagy volumenű alkalmazása, nyitott forrású alkalmazások esetleges haszna biztonság szempontjából, egyfajta európai internet előnyei, hátrányai, és fejlett technológiai tendenciák megvizsgálása. A tanulmány első részéről Schuster úr fog beszámolni, mondja, hogy az EU polgárai meg tudják-e védeni a magánszférájukat különböző biztonsági megoldásokkal, amelyek már ma is rendelkezésre állnak Beszámol Suszterő majd arról is, hogy a kereskedelmi forgalmazásban lévő tömeges megfigyelési termékekről milyen megállapításokat tett a bizottság. A második részt Patik de Gráf úr tartja majd, aki stratégiai kérdésekkel foglalkozik, különböző opciókat vizsgál, azzal kapcsolatban, hogy ez például az internetet hogyan lehetne javítani hosszú távon is, illetve különböző szakpolitikai opciókat ismertet, a technológiai hibák és állami beavatkozások szempontjából. Úgy tudom, hogy Schuster úr tartja meg tehát az első részét az előadásnak, utána de Kráp úr folytatja, és utána kapnak szót a képviselők. Schuster úr öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Ez is csak egy rövid észrevétel, elnök asszony. Azt szeretném kérni a titkárságtól, hogy tegyenek valamit itt a technikusokkal kapcsán. Az Europol PowerPoint prezentáció sem tudott elindulni, csak 15 perces késéssel, és most nekem azt mondták, hogy nem lehet csökkenteni a fényt a teremben, pedig csak így lehetne látni a szlájdokat. Az előző PowerPoint előadás szlájdjait sem láttam, és azt hiszem most is ez lesz a helyzet, nem, nem tudják elolvasni a kivetítőn. Úgyhogy valamit nem működik jól a munkatársakkal, a technikusokkal, akik felelősek ezekért a dolgokért, és kérem, hogy intézkedjenek. Köszönöm szépen! Gondolom, hogy az Európol előadását majd az interneten is meg lehet nézni és hát a szakbizottságunk munkatársait majd megkérem, hogy próbálják megoldani, hogy a PowerPoint prezentációk jobban legyenek olvashatók. Akkor Schuster úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy beszámolhatok erről a tanulmányról, tömeges megfigyelésről. Ez a jelenlegi applikációk és szolgáltatások vizsgálatával kezdődik. Először is a jelentést online is megtekinthetik. A tanulmány megállapításai világosan mutatják azt, hogy több állam bűnüldöző rendészeti szervei elsősorban az öt több koalícióra gondolok, de nem csak rájuk, tömeg megfigyelési technológiát alkalmaznak, megkülönböztetés nélkül gyűjtenek adatokat, tömegkommunikációs adatokat, ezeket elemzik, szűrik, annak érdekében, hogy a nemzetbiztonságot fenyegető vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban jussanak tudjanak felvázolni trendeket. Nagyon szofisztikált eszközeik, szoftverik van ezeknek az államoknak, és be tudnak hatolni külső rendszerekbe ezeknek az, ezeket az eszközöket saját munkacsoportok fejlesztik ki, vagy kereskedelmi megfigyelési szoftvereket alkalmaznak. A világon már több cég gyárt ilyeneket, köztük vannak európai cégek is, a Gamma Group Németországban és Nagy-Britanniában van központjuk, vagy Olaszországban is működnek ilyen hacker cégek. Annak ellenére, hogy vannak szerződések, például a Vassanai megállapodás, ami tiltja bizonyos országokba az ilyen technológiák exportját. Nemrég aktivisták azt találták, hogy ezeket az alkalmazásokat alkalmazzák azért elég megkérdőjelezhető emberi teljesítménynyújtó országok is. Tömeges megfigyelés. Itt világosan különbséget kell tennünk az engedély nélküli, megkülönbözés nélküli adatgyűjtés, illetve a bűnügyi nyomozást jogosan törvényesen támogató eh, tömeges megfigyelés között. Itt a különbségtétel egyértelmű kell, hogy legyen és világosan meg kell különböztetni azt, hogy milyen típusú adatokat gyűjtenek. Egyrészt vannak a metaadatok, adatokról szóló adatok, illetve információk arról, hogy ki, kivel, hol, mikor, milyen kommunikációs csatornán keresztül, mivel kommunikál. Tehát ezek a metaadatok. És ezeket az adatokat rendszerűen gyűjtik szolgáltatók, távközlési szolgáltatók, ez a működésük része. És ezek különösen alkalmas adatok arra, hogy számítógéppel, eh, adatbányászattal, vagy mesterséges intelligencia technológiával lehessen ezeket eh, elemezni, úgyhogy ezekből aztán újabb információkhoz lehessen jutni. Már jelenleg is elég sok példa van arra, amikor az ilyen metaadat, eh, elemzést anonimizált személyekre lehetett alkalmazni. Például a Facebookon barát kapcsán pontosan meg tudták határozni adott személyeknek a nevét. És ugyanez vonatkozik a hely adatokra, ugye az okostelefon, vagy a Google megmondja, hogy ki hol van. Másrészt itt vannak az adott tartalmak, tehát ez az üzenetek tartalma, akár szöveg, vagy videó, vagy hang üzenetekről is legyen szó. Ezek az információk, ezeket az információkat gyűjtik, és különböző szervezetek, különböző eszközökön, hard és szoftver eszközökön, PC-től, hálózati eszközökön, vagy routereken, és természetesen mobiltelefonokon keresztül gyűjtik az adatokat ezek jelenleg is működő operációs rendszerekkel üzemelnek. Hogy elkerüljük a mm, nem jogszerű gyakorlatot, az első ajánlásunk egy kódolási technológia alkalmazása. Ezek kódolni lehet metadatokat és tartalmakat is. A metadatokkal kapcsolatban a tartalom kódolása elrejt sok információt, de nem tudja a végpontokat elrejteni. E, tehát, e, ha valaki lehallgat e, valakit, az mindig tudja, hogy ki, kit hallgat le, a két végpontot. Ezért anonimizált vagy virtual private network kell ilyenkor alkalmazni. Ami a, magát a tartalmat illeti, lehet, hogy megtapasztalták pár nappal ezelőtt az IDNR Security Café-ban különböző dekódoló technológiákkal dekódolták a tartalmakat. Ez mindig standard biztonságintézkedések tartoznak, tehát tudjuk, hogy milyen olyan vírus ellenest programot alkalmaz a rendszer, és phishingelés elleni stratégiákat alkalmaznak. De ugye tudjuk, hogy gyanús linkekre ne kattintsunk rá a mélekben, hogyha vala jön egy e-mail, hogy hát a bank, ha a bankunktól jönne, és azt kérik, hogy adjuk meg a bankszámla adatainkat, nyilván ezeket a linkeket nem szabad, ezekre nem szabad rá, ezeket nem szabad megnyitni rendszeresen frissíteni kell a szoftvert, mert ezzel meg tudjuk akadályozni, hogy a hátsó ajtón sebezhetők maradjunk. De még ha mindezt megtesszük, alkalmazunk, ajánljuk ezeket az intézkedéseket, de emellett is világosan látni kell, hogy nincs garancia. Minden szakértő azt fogja, ugyanezt fogja mondani, nincs százszerzelékos garancia, nem lehet megakadályozni egy célzott támadást, és hogyha egy ilyen hatalmas ellenféltől, egy államtól érkezik a célzott támadás, akkor egy átlag ember először is nem is tud erről, esélye sincs, hogy megtudja ezt, és nem tudja ezt megakadályozni. Sőt, még nagy vállalatok, államok sem tudják el megakadályozni az ilyen célzott támadásokat milyen eszközök állnak rendelkezésre, az emberek rendelkezésére, hogy megakadályozzák ezt, vagy legalábbis növeljék a neten a, a védelmet? Hát több ilyen eszköz van. Néhány nappal ezelőtt ezek, ezeket megismerhették egy az adatok kódolása, akár e-mail, vagy hang, vagy videók, a, hogyha böngészünk a, a neten, vagy a SMS-ekkel, a keresőgépekkel kapcsolatban és már léteznek, és működnek ma is megfelelő operációs rendszerek, fix és mobil eszközökre egyaránt. De ez a piac nagyon dinamikusan fejlődik, új és új megoldások jelennek meg, mások pedig eltűnnek, ezt nyomon kell követni. A technikai, technológiai opciók, illetve a következtetések, amiket levontunk a következők. Először is úgy gondoljuk, hogy a felhasználó jobban kell, hogy tisztában legyen a veszélyekkel, tehát a tudatosságot növelni kell. Általában azt mondjuk, hogy a biztonsággal kapcsolatban a standard legjobb gyakorlatokat jobban meg kell ismertetni az emberekkel, plusz a kódolási lehetőségeket is. Az a tény, hogy tulajdonképpen ma az ilyen biztonsági intézkedéseket, különösen a kódolást nagyon-nagyon kevesen alkalmazzák, és az a benyomásunk, illetve azt is találtuk, hogy ez azzal is összefügg, hogy ezek a, az eszközök elég bonyolultak. Ezért beruházni kellene abba, hogy a meglévő eszközöket integrálják, persze új eszközöket is kell továbbfejleszteni, de a meglévőket egy nagyon felhasználó barát szolgáltatással kell alakítani, ami egyszerűen beépülne az alapértelmezésként az alkalmazásokba, és ezeket a default alapértelmezés alkalmazások már egy eleve legyenek benne mindenben, amit a, alkalmazunk az eszközeinken. Most hát nem a szót kollégámnak, Patrik de Gráfnak, aki majd az adatbányászatról és más dolgokról fog beszélni. Members of Parliament, ladies and gentlemen. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Yeah. Okay, good. In this part I will outline uh, uh, the second part of the... A tanulmány második része uh, igen, csak szakmai jellegű, nagyon technikai jellegű, megpróbálom azért eh, érthető módon előadni ezt. A generikus eh, módszerek eh, ahhoz, hogy rövid és hosszú távon a, a személyes adatokat védjük. Szakpolitikai forgatókönyveket fogom felvázolni, milyen technológiai fejlemények vannak, és ezek hogy milyen szakpolitikai döntéseket jelentenek. We're addressed by Mr. Schuster uh, as well. Uh, patterns that uh, serve... Olyan szakpolitikai megfontolásokról is beszélünk, amelyek ezeknek a trendeknek valamennyire megpróbálnak, uh, ezek megpróbálnak reagálni. Lássuk az uniós polgárok szempontjából mi a legfontosabb, hát a személyes adatok védelme célzott támadások ellen mm, különösen nehéz védekezni, de a tömeges adatlopás vagy figyelés ellen is. Ugyanakkor vannak bizonyos megoldások, vannak alapvető mechanizmusok, amelyek segíthetnek abban, hogy az ember adatai ne kerüljenek azoknak a látókörébe, akik tömeges megfigyeléseket végeznek. Anonimizálás technikai a TOR például megoldás lehet, egy külön hálózat Például egy európai subnet megoldást jelenthet, erre is tettek már többen javaslatok, vagy hogyha valaki egyáltalán nem használ számítógépet. Azt hiszem, hogy ez a mai világban már egyre kevésbé reális opció. A második alapvető mechanizmus az, hogy a megfigyelési technikákon ne lehessen könnyen adatot gyűjteni. Alapvetően a technológiai kitettségünket kell csökkenteni, illetve a felhasználási szokásokat megfelelően módosítani. Ehhez persze biztonságos rendszereket kell kidolgozni, és ezeket biztonságban is kell tartani. De például a felhő alapú alkalmazások esetében viszonylag könnyű a felhő megoldásokat állni, amelyek az adathalászok számára elérhetetlenek. és külön megoldási lehetőség a titkosítás különböző módszerei, amikor is az adatokat látják, csak nem tudnak vele mit kezdeni. Főként akkor fontos ez, hogyha olyan értékes vagy kényes adatokat tárolnak egy adott mobil vagy asztaligépen. Nem mindegy ez, hogy autós hasonlattal élve, nem mindegy, hogy az autót védjük, vagy, vagy magát az autópályát. Nos, itt is kicsit hasonló különböző megoldásokról van szó. Lássuk a különböző szakpolitikai forgatókönyveket. A technológiai fejlődésből több tucatnyi mm, javaslat születik. Uh, a matrix, as you can see, uh, which has uh, two axes. One uh, is about the level of innovation required. Megfelelő innovációra van szükség. Az is külön kérdés, hogy a uh, szakpolitikai szinten az államnak milyen mértékben kell beavatkoznia ebbe az egészbe. tagállami vagy uniós szinten. Bal alsó sarokban láthatjuk azokat az opciókat, amelyek már meglévő technikák, vagy amelyek nagyon előrehadott állapotban vannak a fejlesztésben, de amelyeket jóval nagyobb körben kellene elterjeszteni a biztonság persze fontos dolog, ezért ezt ne vegyük félváról. Úgy tűnik, hogy nem csak a felhasználó barátság hiánya a probléma, hanem egész egyszerűen a felhasználókat nem érdekli ez az egész, miért is tennék ilyesmit. Erre majd később visszatérünk persze. Persze felmerül annak is a lehetőség, hogy egy kollektívabb megközelítést alkalmazzunk, mi szerint a kereskedelmi csomagokba is beépítenek ilyen biztonsági megoldásokat a szolgáltatók. A jobb alsó sarok olyan technológiákról szól, amelyeket most fejlesztenek, de amelyek valószínűleg még évekig nem állnak majd rendelkezésre. Az adatbiztonságról be beszéltem. Ez is foglalkoztat jó néhány klienst. De hát ezek nagyon kutatás igényes megoldásuk, főként akkor, hogyha ezt a gyakorlatban is megvalósítanak, megvalósítatónak, alkalmazhatónak szeretnénk. A jobb felső sarokban találják a, a bizalomépítő intézkedéseket, azokat, amelyek ha például valaki a szoftverben egy, egy hibát talál, akkor azt miért hozná nyilvánosságra? Mondjuk egy hacker egy hálózatban, vagy a szoftverben ilyen biztonsági hiányosságot talál, akkor hova forduljon, ha ki, kinek jelezze, hogy itt a hiba, ezt valahogy, ezt a lyukat be, ezt a hibát javítsák meg. Egyébként vannak már olyan tagállamok, ahol ezek működnek, a Disrupt nevet adtuk ennek a jobb saroknak, hiszen ez a legérdekesebb a szakpolitikai ö, megoldások. Itt az internet felap rózását jelenti, hogy különböző részeket más és más szinten szabályozunk. Egy európai szintű alhálózat képítésének az opciójáról már beszéltem. Európai mm, titkosítási normák bevezetés, vagy a titkosítási normákra vonatkozó európai hitelesítés egyelőre az amerikai technológiai intézet végzi ezeket. Alapvetően az amerikai kormány szolgálják, nem a világot de általában ezek olyan magas szintűek, hogy mindenki e, elfogadja őket világszerte, de hát a titkosítási normákban egyelőre Európának nem nagyon van beleszólása, ezt is valahogy érdemes lenne módosítani. Yeah, thank you. Okay. Then, promising options deriving from all of this. Um, the key question is of course how to um, achieve a new... Lássuk akkor, hogyan tudjuk elérni egy új egyensúlyt, elfogadott egyensúlyt az uniós polgárok egyrészt a mérleg egyik e, e, serpenyőjében a rendőri szervek igényei, másik e, serpenyőben pedig a, a az állampolgárok magánadatainak védelme. A kettő között kell valahogy egy egyensúlyt elérni. Nos, a kutató csapatunk arra jutott, hogy ezen a ponton a Snowden ügy az első részben megállapított dolgok miatt úgy véljük, hogy az állampolgárok védelme felé kell, hogy elmozduljon a mérleg nyelve, annak, ér, annak ellenére persze, vagy amellett, mind a mellett, hogy a rendőri erők nyomozási jogát ne kurtítsuk meg túlzott mértékben. Mik a lehetőségek? Az első az, hogyha mondjuk körbe kerítjük az adatokat, ahogy ezt mi szakmai nyelven mondjuk, így tudjuk azt megakadályozni, az emberek lássák az adatainkat, vagy hozzáférjenek az adatainkhoz. európai alhálózat képítése nem csak nagyon drága és nehéz lenne, hanem úgy érezzük, hogy a nyílt gazdaság elvét is sérteni. Ezért Nekünk jobban tetszik az a megoldás, hogy az adatokat védjük, és nem az internet egészét, tehát az autós például éve, hogyha az autót védjük, és nem az egész autópályát. A kiberbiztonság szempontjából fontos lenne az is, hogy a szoftverbiztonságra nagyobb hangsúlyt eh, helyezzünk, főként a nyílt forrású szoftverek esetében. Nagyon sok ilyen szoftver van, ugyanakkor a legfontosabb, legkritikusabb megoldások önmaguk nem biztonságosak igazán. A TOR hálózat esetében például azt hallottuk, hogy a biztonsági auditot egy ember végzi. Hát ez igencsak gyenge pontja. Például ennek az úgymond biztonsági eszköznek. és persze az elkövetetlen végpontok közötti titkosítás, end-to-end -end encryption, ez egy olyan védelmi jellegű intézkedés, amivel kivéthető a támadások többsége. De hát az hátsó kapuk is megjelentek, vagy ezek a kiskapok a titkosítási normákban. Ezért fontos lenne, hogyha független hitelesítésnek is ezeket a titkosítási normákat. Ahogy azt említettem, valahogy egyensúlyba kell ezt hozni a rendészeti szervek igényeivel, szerintünk a kollektív módszer igazából a megoldás, hanem akkor a végfelhasználók felvilágosítására rengeteg pénzt kellene küldeni, és az új eszközök esetében nagyon megnehezülne ezeknek az új eszközöknek a minőség biztosítása ha úgy tetszik. Végezetül a tanulmány elvégzése során láttunk olyan tendenciákat is, amelyek a szakpolitika formálásra is hatással vannak, ezért ilyen szakpolitikai tanácsokat nem adunk, hiszen technológiai cég vagyunk első szorban, szakemberek, mégis azért egy-két dolgot így felvetnénk gondolatébresztőként. A biztonság és a magánadatok védelme egymásnak nem ellentmondó szempontok, ezek között igenis meg lehet találni az arany középutat. Alapvetően egy politikai döntés, és nem technológia vezérli ezt. Nagyon fontos, hogy tömeges vagy célzott megfigyelés ellen próbálunk felépni, és Ilyen szempontból a, a szükséges biztonsági fellépés hátráltatása is megelőzhető. Sok rendészeti szerv azt mondta, hogy a titkosítás önmagában nem jó ötlet, lehet a, a, a, a titkosítás vagy a kódolás működteti a banki ágazatot, a mobiltelefóniát és az internetet is. Tehát ez alapvetően persze megnehezíti az ő életüket, de enélkül egyáltalán nem működne az internet, egyáltalán nem lenne még ennyire sem biztonságos. Végezetül Bruce Snyder idézve a titkosítás kényszeríti a rendészeti szerveket arra, hogy a tömeges megfigyelés helyen célzottan figyeljenek meg, ilyen hátsókapú hiány, ugyanis titkosított adatokat tömegesen megfigyelni nem lehet, célzottan persze mindig végezetül. Hogy egy szélesebb kontextusba helyezzük ezt az egészet, az adatgyűjtés a tömeges megfigyelés részeként az internet üzleti modelljévé kezd válni. Ahogy az internet nő, alapvetően a magáncégek adatgyűjtéséből tartják fenn az internetet, és a big data, az Internet of Things növekedésével ez egyre inkább így lesz, tehát egyre nehezebb lesz a magánadatok védelmét garantálni. Az emberek mindennapi életének sokkal inkább részévé válik ez, mint ahogy azt sokan gondolnák. Ennyit szerettem volna címszavakban elmondani, és köszönöm a figyelmüket. Very much, thank you for <clears throat> presentation. Köszönöm szépen ezt az előadást. Most kezdődik a vita. Döpré úr először, és aztán talán Coelho úr is. Albrecht, jó, felírjuk. Döpré úr, ön következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kérek az előadóktól és a kollégáktól. Nem vagyok nagy szakértője a számítástechnikának. Közepes szintű felhasználó vagyok csupán csak. Sok dolgot, amit elmondtak, föl se fogtam. Két gondolatom lenne mégis az előadások alapján. Azt hiszem, hogy lehetetlen minden egyes internet felhasználót, olyanokat, mint én, vagy nyilván vannak nálam jobb felhasználók is, tehát nem lehet mindenkit egyik napról a másikra önmagát védő technikai mérnökké képezni. Ami az adatok tartalma, adatok tárolását illeti, önöknek, volt, külön, önöknek voltak tanácsai a, arra vonatkozó, hogy milyen cloudot használják, de hát már elnézést, ezt én honnan tudjam? Szerintem nem megfelelő út az, hogy egyre komolyabb feladatokat kell végrehajtani a szegény felhasználónak. Véle, fontosnak tartom, hogy azok a nagy cégek, akik technikával foglalkoznak, legalább ők alkalmazzák ezeket a védelmi mechanizmusokat, vagy valaki ez ellen lenne? Szerintem ez jobb út, mint hogyha arra, arra számítanánk, hogy az összes felhasználó majd kiképzi magát. Aztán kódolás. Itt is vannak javaslataik. Én továbbra is csak egy felhasználó vagyok. Én úgy gondolom, hogy persze én nem magamnak is kell védel, védenem magam, de azért a bizottságnak, meg másoknak is vannak feladatai. Az önök javaslata egyfajta politikai állásfoglalás is. Tehát ez azt jelenti, hogy a tömeges adatvédelem nincs szükség, a PNR-t dobjuk a sútba, hanem célzott adatgyűjtésre van szükség. Önök ugye ezt mondták. Jó, hogyha ezt meg lehet oldani, akkor rendben van. Lehet, hogy nem jól értettem, amit mondta, de én ezt szó szerint értelmeztem, ahogy hallhatják. Ez egyfajta politikai döntés. de hogyha a rendőrség nyomást akar ránk gyakorolni kódolás témájában, akkor mit lehet tenni? Mit lehet tenni, hogyha itt tömeges megfigyelésre kerül sor? Akkor mégis mihez fogjunk? Elképzelhető, hogy a rendőrség tömegesen akar adatot gyűjteni, vagy mi van akkor, hogyha a célzott adagyűjtéssel akar az én magánéletembe beférkőzni. Elnézést a kérdésért, én csak egy, egy kíváncsi civil vagyok. Köszönöm, hogy az elnök Carlos következik. Köszönöm, elnök asszony. A két, két kérdésem lenne. Nem igazán az előadókhoz intézem ezeket, hiszen nem pont ezzel foglalkoztak a kutatás során de hadd tegyem fel mégis ezeket. Egyrészt a polgárok nem bíznak immáron az állami intézményekben. A tömeges megfigyelés miatt alakult ki ez a bizalomhiány, és hogy az az elképzelés, hogy az állam meg kell, hogy védje, hogy védelmezze a polgárokat, ez már nem releváns. Európán kívül és belül Erről másképp gondolkodnak az emberek, úgy, gondolkodnak, úgy gondolják az emberek, hogy a, az állam beavatkozik a magánéletükbe, és a kultúrák is eltérőek lehetnek. A hazámban a hírszerzés nem hallgathat le úgy, hogyha nincs erről egy bírói végzés. De vannak olyan európai országok, ahol a hírszerzésnek, ahol a hírszerzés ezt jogszerűen megteheti, nem kell hozzá semmiféle engedély. Más országokban nagyon jó a parlamenti ellenőrzés, máshol ez nem mondható el. Sokszor tehát a demokratikus és a bírói felülvizsgálat vagy ellenőrzés gyenge. Ezek a kérdések nyilván nem az önök hatáskörébe tartoznak. De hogyha mindez úgy történik, ahogy önök mondták, akkor föl kell tenni a kérdést, hogy a polgárok hogyan védekezhetnek, például a tömeges megfigyeléssel szemben. Önök szerintem helyesen megkülönböztették a tömeges megfigyelést, illetve a célzott és jogszerű megfigyelést. Az egyik esetben nem lehet megvédeni a polgárt, a másik esetben pedig nagyon is. Az egyéb lehetőségeket ön, önök röviden félretették. Egyetértek Gerard Döprével. A legfőbb javaslatuk a kódolás. Illetve a szokásos biztonsági eljárások, a tűzfalak a, és a jelszavak. A kódolás nem új dolog. 2001-ben a parlamentünk egy javaslattal élt, többféle kódolási módszerről nyilatkoztunk, volt egy külön nyomozó, vagy vizsgálati bizottságunk is, egy vizsgálati bizottság dolgozott ezen, azóta nem igazán történt változás a gyakorlatban. Két konkrét kérdésem is lenne. Egy. Mi a válasza Gerard Döbré kérdésére? Hiszen ellentmódásban van a polgárok adatvédelme, illetve a rendészeti szervek által ö, tanúsított nyomás. Az elmúlt két hétben, és most is, az USA-ban komoly konfliktusok vannak. A nagy cégek, az Apple és társaik, illetve a különböző biztonsági rendszerek vannak összetűzésben. Azzal vádolják a cégeket, hogy blokkolják, hogy blokkoló módszereik vannak, és így a különböző jogi intézmények képtelenek elvégezni feladatukat. Második kérdés. A polgárokat nem nagyon érdekli ez az egész ügy, de szerintem ez leginkább azért van, mert félnek. A parlamentben hallottunk olyan polgári véleményeket, hogy én inkább nem használom a kódolást, mert félek, hogy a rendőrség azt gondolja majd, hogy megpróbálunk valamit eltitkolni. És ezért inkább nem is próbálom meg megvédeni a magánéletemet ilyen módon. Tehát nem az érdeklődés hiányorán van szó, hanem az emberek félnek a kódolási rendszerek használatától. Vagyis félnek a rendészeti szervektől az emberek. Albrecht úr az utolsó kérdés feltevő. Köszönöm szépen, megköszönöm az előadásokat, megköszönöm a munkájukat. A kódolással és a egy rendszerek biztonságával kapcsolatban szeretnék kérdéseket feltenni, ezek általános jellegű észrevételek. Az első észrevételem a biztonságos a biztonságos kommunikációra vonatkozik. Szerintem mindez hatástalan, hogyha vannak úgynevezett hátsó ajtók. Ha a technológiába ezeket beépítik, ezeket a hátsó ajtókat, akkor nyilván meg lehet kerülni a biztonsági intézkedéseket. Ebben a politikai vitában, amikor ilyen technikai kérdésekről beszélünk, akkor van egy nagy félreértés. Azt gondoljuk, hogy ezeket a hátsó ajtókat csak egy ember vagy egy hatóság használja, vagy csak korlátozott számú személy vagy, vagy hatóság. A technológia sérülékeny olyan szempontból, hogy a teljes biztonságot nem lehet létrehozni. Beszéltünk arról, hogy sosem érjük el a százszerzelékos biztonságot a társadalomban, tehát sosem kerülhetjük el százszerzelékban például a bűncselekményeket, de olyan sincs, hogy százszerzelékig százalékig biztonságos számítástechnikai rendszer. A biztonsági szintet lehet növelni, de hogyha vannak beépített hátsó ajtók, akkor szerintem ezzel automatikusan csökken a biztonság szintje. A kiberbűnözés, vagy a számítástechnikai rendszereket érő támadások esetében azt mondhatjuk el, hogy azok akik az info, a, a számítástechnikai rendszereket legerőteljesebben támadták meg, azok a nyugati demokráciák hatóságai. Ha megnézzük, hogy ki más támadja még az IT rendszereket, vagy ki más használja még a hátsó ajtókat, vagy hogyan próbálják a kódolást feltörni, akkor azt is meg kell nézni, hogy mi ezzel kapcsolatban mit tettünk. Mindezzel azt szeretném mondani, és ez végül is kérdés is önök felé, hogy mennyire lehet biztonságot, biztonságos egy számítás nélküli rendszer, hogyha folytonosan beépítünk a rendszerbe hátsó ajtókat. Nem lenne okosabb azt mondani, hogy biztonsági intézkedéseket sosem szabad feltörni, ne legyenek tehát hátsó ajtók. Második kérdésem szemítesnékai biztonsági normákra vonatkozik általánosságban. Ön említette a felelősség kérdését. Hogyha jól értem, akkor a legtöbb európai tagállamban, de az is lehet, hogy mindenhol, nincs olyan jogrendszer, vagy jogszabály, amely hiányzó technikai, a technikai lánc egy hiányzó eleme miatt bármilyen büntetést szabna meg. Tehát hol van itt a felelősség, a polgári felelősség kérdése? Hogyha valaki egy nem biztonságos rendszert üzemeltet, azért semmilyen felelősséget kell nem vállalnia. Ez egy nagyon komoly jog, joghézag. És ez nem csak a fogyasztókat és a polgárokat érinti, akik felhasználók, hanem a business-to-business esetekben is komoly gond. Hallottam például arról, hogy telekom szolgáltatók nem képesek arra, hogy az általuk felhasznált hardware betekintést nyerjenek, például a routerek technológiába. Nem tudják azt ellenőrizni, hogy nem tudják ellenőrizni, hogy van-e hátsó ajtó. Ezeket a technológiát ugyanis Kínában vagy az USA-ban hozzák létre, ők gyártják. Tehát a hatóságok sem képesek arra, hogy meggyőződjenek arról, hogy a jogállamiság szabályait betartják, vagy a magánélethez való jog szabályait betartják. Ezt úgy lehet megváltoztatni, hogy felelősség tesszük a szolgáltatókat itt Európában azért, hogy a különböző biztonsági normákat betartják-e. Ezt addig nem lehet megtenni, amíg nem tudják ellenőrizni ők, hogy mennyire biztonságosak a rendszerek. Ez lenne a kérdésem, kíváncsi vagyok a válaszra. Köszönöm. Thank you very much. Uh, uh... Köszönöm szépen. Schuster úr, öntől kérdezem először, hogy szeretne laszolni, utána pedig majd patrizik rá. A kérdések egy részére én fogok válaszolni, és hát utána majd meglátjuk, hogy mikor adom válaszolt a kollégámnak. De Pré úr, nem tudom, jól ejtem-e ki a nevét, ön azt kérdezte, hogy nem helytelene az, hogy megpróbáljuk a fogyasztók megpróbáljuk a fogyasztókból informatikus mérnököket képezni. Ne, ez teljesen persze, ez helytelen. Csak arról van szó, hogy a felhasználók jobban kell, hogy tudatában legyenek a fenyegetettségeknek. És helyesen mondta, a nagy vállalatok, szervezetek kell, hogy biztosítsák azt, hogy a standard szoftverek, az applikáció, alkalmaznak, azok a kezükben legyenek, ezt kontrollálják. Ma, ha például a Facebookot használom, ez nem így van, lehet, hogy öt éve még így volt, most már nem. A privacy settingek eh, nyitottak, de gyakorlatilag mindenki láthat bármit Szerintem fordítottnak kéne lenni, más kell, hogy legyen az alapértelmezés, és azután a felhasználó nyithasson meg bizonyos ajtókat, ha akarja. De alapértelmezésben ez ne legyen már eleve így a rendszerben benne. A kódolás kérdése. Coelho úr, amit ön mondott az ekolonnal és a kódolási technológiákkal kapcsolatban, hogy nos, az elmúlt években megnőtt, növekvő arányban alkalmazzák ezeket. Ez a szubjektív benyomásom. És technológiai, műszaki nehézségek vannak az alkalmazásokban. Én informatikus mérnök vagyok, és azt kell, hogy mondjam, hogy három évvel ezelőtt, amikor először ismerkedtem a PGP-vel, már akkor ezt nagyon bonyolultnak találtam másik kérdés, ugye a, eh, angolul az encryption, a kód van, már benne van az, eh, hogy eh, ez egy matematikai dolog, nem az emberek megriadnak, az túl bonyolult. És mi pont ezt mondjuk, ezeket a technológiákat át kell alakítani felhasználó barát, szinte automatikus szolgáltatásokká. Ahogy rámegyünk a hálózatra, ott már minden magától működjön a kódolás, tehát ez egy alapértelmezett beállítás legyen, mi, mi ezt kérjük. A következő dolog, hát hogyha mindent kódolunk, akkor a e, bűnüldöző rendészeti nemzetbiztonsági szervek hogyan tudják végezni a munkájukat. Lehet, ez egy kicsit e, érzékeny kérdés, de én e, egy kétértelmű dolgot mondanék. Például, vegyük a postai szolgáltatásokat. Mondjuk Brüsszelből küldünk egy képes lapot, hello, itt voltam mindenki, aki kézbe veszi útközben, míg eljut a címzethez a képeslap, mindenki el tudja olvasni, hogy hát Stefan Brüsszelben volt. Ha betesszük egy borítékba a képes lapot, és akár ráragasztjuk be, leragasztjuk a borítékot, akkor nyilvánvaló, hogy a feladó csak a címzetet akarja, hogy el tudja olvasni ezt. Tehát, hogyha felnyitjuk a borítékot, akkor tudjuk már, hogy valakinek a titkosítási szándékát sértjük meg. Ma az általános helyzetet úgy írhatjuk le, hogy az emberek nagy része azt feltételezi, hogy ha e-mailt küldenek, vagy kommunikálnak az interneten, ez olyan, mintha képes be lenne zárva egy borítékba. De ez nem így van. És mi csak azt mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy mindent kódoljanak, akkor ez csak annyit jelent, hogy tegyük be a borítékba, zárjuk be egy borítékba, amit küldünk. A bűnüldöző szervek, rendőrségek, rendészeti szervek persze nem jelenti azt, hogy ők ne dolgozhatnának, ha ez így lenne, dehogy nem évek alatt megtalálták azokat az eszközöket, hogy a gyanúsítottakat megtalálják, anélkül, hogy olyan módon gyűjtsenek interneten adatokat, ahogy ezt ma megteszik lehet, hogy kicsit nehezebbé válna a munkájuk, ez, ez igaz. De itt ma azért vitatjuk meg ezt a kérdést, hogy választ adjunk arra, milyen ma, mennyi privacy-t, magánélet védelmet hagyunk hajlandó feláldozni azért, hogy megkönnyítsük egy kicsit a bűvüldöző szerveink munkáját, illetve mennyit nem akarunk feláldozni az adataink védelméből. Én ugye mm, szakértő vagyok, és végülis önök a parlament feladata az, hogy ezt megvitassák, és levonják a következtetéseket. Volt itt még néhány kérdés a kiskapukkal kapcsolatban. Hát természetesen, ha valakinek sikerül beépíteni egy ilyen kiskaput egy kódolási technológiában, hát ez eh, a titkos ajtó, amiről senki nem tud, és ami majd megnyit számára mindent, eh, hozzáférés biztosít mindenhez. És mi megtörtént már sokszor. A kollégám de Graafről elmondtam, hogy ez azért van, mert a legtöbb ilyen kódolási eh, szabványt a szabványi Egyesült Államok szabványi hivatala határoz meg. És de Gráf úr azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági szervei ebben beleszólnak, sőt, meghatározó módon vannak ebbe benne. A múltban azt tapasztaltuk, hogy elég nagy befolyásuk van ahhoz, hogy ők maguk építsenek be ilyen kiskapukat néhány szabványba amikor ez kiderült, persze akkor azonnal e, ezt megváltoztatták. De hogyan tudunk elkerülni ilyen helyzeteket? Azt hiszem, e, józanész azt mondatja velünk, hogy minél nyitottabb, transzparensebb egy ilyen folyamat, és minél megosztottabb, minél több résztvevő részt vesz, vesz részt ebben, nem csak az Egyesült Államok, hanem a világ más szereplés, annál jobban tudjuk kontrollálni, hogy kinek van erre befolyása, illetve ki használhatja fel ezeket a szabványügyi intézményeket. De Kráf úr, akkor most kérem, hogy miután kevés időnk van, próbálja meg rövid lenni. Hát nagyon gyorsan fogok beszélni. Schuster úr azt mondta, hogy gyakorlatban azt látjuk, hogy a kódolási technológiák esetében van egy eh, nagy felülvizsgálati folyamat, és eh, ezek biztonságosabbak, mint amiknek a eh, tanúsítása gyorsan történik. A kiskapus kérdésre rátérve, egy független felülvizsgálat mondjuk a szoftverrel, az alkalmazott szoftverrel, hardverrel kapcsolatban, ez lehetséges, és meg is történik ilyen, de persze ez költséges. Hogyha valaki egy magánember, vagy egy, egy, egy cég akarja ellenőriztetni a e, hardware-ét, e, és ezzel megbíz egy tanácsadó cégek, jó, e, persze lehet, hogy megtalálják a kiskapukat, de hát ezt nem tudja mindenki a finanszí- megfizetni. A cloud kérdésre szeretnék rátérni, sajnos nem tudok minden kérdésre válaszolni. Az ajánlások célja többek között az volt, hogy az EU-s tagállamok egyre inkább cloud felhő megoldásokat alkalmaznak. Hát persze a privacy statementet általában nem olvassa senki, én sem, mert túl hosszú. De ez a megoldás része lenne, hanem is magában teljesen a megoldás. Az ilyen megfigyelőléseket végző szervezetek nem csak e nem kívül vannak, hanem az EU belül is, ezt jól láttuk. Ez nem válasz a polgároknak és más általunk ajánlott megoldásokkal ellentétben a kollektív megközelítés szerintünk a legsikeresebb. Egyetértek Kali úr önnel azzal, hogy a e, félelem lehet az egyik ok, amiért bizonyos technológiákat nem alkalmazunk. A korábbi tanulmányok e, rámutattak arra, hogy sok területen, ahol e- nem alkalmaznak. Ezért favorizáljuk mi a kollektív közös megoldásokat az egyéniekkel szemben. Mi is volt itt még? Nem vagyok nagy ellenzője a, annak, hogy mindenki saját maga biztosítsa a védelmét, de azért különbséget kell tenni az ilyen nagy hálózatokban sokkal nagyobb erőfeszítéseket tesznek, és ilyen erőfeszítésre szükség van, hogyha Eh, mondjuk dekódolni akarjuk valamilyen bűnöző szervezet eh, kommunikációját. Egy eh, nagyon komoly kódolás sokszor lehetetlen feltörni. Hogyha ezt jól csinálják, az Energia Unió próbált például feltörhetetlen kódolási technológiát kidolgozni. Egyfajta master key megoldásokban gondolkoznak. De látom, az elnök asszony már jelzi, hogy lejárt az időm. Köszönjük szépen ezt az érdekes prezentációt és a válaszokat is. Szeretném lezárásképpen azt mondani, hogy a Liber eh, szakbizottság tart majd egy eh, konferenciát eh, adatvédelem eh, informatikai biztonság kérdéséről a 2011. március 12-i állásfoglalásunk alapján. Előttünk áll tehát ez a konferencia, amit örömmel várunk. Most pedig tovább kell mennünk a következő pont a nemzetközi védelem alkalmazásának kérdésével foglalkozik, milyen kritériumok, mechanizmusok alapján lehet meghatározni, hogy melyik tagállam a felelős. A Tarakel kontra Svájc esetet fogjuk ismertetni. Az Európai Emberjogi Bíróság 2014. novemberében hozott döntést ebben az ügyben. A svájci hatóságok elutasították, hogy megvizsgálják, vagy döntsenek egy afgán pár és hat gyerekük menekültügyi kérelmével kapcsolatban, és úgy döntöttek, hogy visszaküldik őket Olaszországba. A, az a felperesek azt állították, hogy ha visszaküldenék őket Olaszországba, ott, miután nincsenek egyéni garanciák arra, hogy megfelelő ellátást kapnak, embertelen és megalázó módon bánnának velük, mivel Olaszországban rendszer szintű hiányosságok vannak a meneküléket kérők számára biztosított befogadási feltételekben. Először meghallgassuk meg a jogi szolgálat képviselőjét, utána pedig Linár úr kapja meg a szót. Tehát először felügyelői szolgálat. Thank you, Madam Chairman. <clears throat> There is no... Köszönöm, elnök asszony. Kétség sem férhet hozzá, hogy a Tarakel ügy, amelyről itt ma beszélünk, nagyon komoly média eh, érdeklődést vonzott. Ugyanakkor nem szabad túl becsülni ennek a fontosságát. Először is hangsúlyoznám, hogy a Dublini rendeletről szól ez, és nem a menedék jogról. Nyilván nagyjából ismerik már azért az esetet, azért ha megengedik, röviden összefoglalnám, hogy miről is van szó. A kérelmezők egy afgán család, hat kiskorú gyermekkel. Afgán származásúak, ugyanakkor Pakisztánban és Iránban eh, éltek, mielőtt Törökországon keresztül Olaszországba érkeztek volna. Az olasz, boldalát, az olasz határ átlépés, átlépésekor, más kritériumok hiányában, Olaszország felelős azért az új Dublini szabályok szerint, hogy a menedékjogi kérelmüket feldolgozzák. 2011-ben érkeztek Olaszországba hamis személyazonossági papírokkal igazolták magukat. Az euródak azonosítási folyamatnak vetették őket alá, ez alatt egy befogadó központban 10 napot töltöttek. Aztán egy olyan a ebben a befogadó központban voltak két napig, aztán engedély nélkül távoztak. A családtagokat egyébként nem választották szét. Tovább utaztak Ausztria felé, ahol menedékjogért folyamodtak, amelyet az osztrák hatóság visszautasítottak, és azt ígérték, hogy Olaszországból viszik őket. Akkor tovább utaztak Svájcba. A Svájc szintén azt mondta, hogy Olaszországnak kell elbírálni a menedékjogi kérelmüket, úgyhogy visszatelepíti őket. Ezt megfelebezték az Európai Emberi Bírósághoz fordultak, és a következőt mondták el. Először is Svájcból Olaszországba visszatelepítik, ha visszaviszik őket, akkor az embertelen és megalázó bánásmódot jelentene, hiszen fennállna veszélye annak, hogy nem lenne hol lakniuk, vagy embertelen és megalázó körülmények között kellene élniük. Azt is mondják a panaszosok, mondták, hogy nem voltak megfelelő garanciák arra, hogy az olasz menedékjogi rendszer rendszerszerű hiányosságai miatt nem kerülnek hátrányba, illetve harmadsorban a svájci és olasz hatóságok nem vették megfelelően figyelembe a családi helyzetüket. Így úgy vélték, hogy az Olaszországból visszaszállításuk az Európai Emberjogi Egyezmény 3-as, 8-as és 13 per 3-as cikkének megsértését jelenteni. A esetet tanulmányozva az Európai emberi jogi Bíróság figyelembe vette a Dublini rendeletet, amely kötelező érvényű Svájcra vonatkozóan egy nemzetközi megállapodás alapján. Illetve az Európai Bíróság esetjogára is hivatkozott, az úgynevezett NS eh, határozatra, illetve nemzeti német és brit bíróságok döntéseire eh, az Olaszországból való visszaszállítás tényben. Az emberi jogi bíróság nyilván a saját esetjogára is visszautalt, az MSS versus Belgium és Görögország esetre. Egy jó, nagyon jól ismert esetről van szó. Meghatározva a jogi keretet az emberi bíróság megállapította, hogy feladata a panaszosok egyéni helyzetének a megvizsgálása, illetve a célország azaz a Olaszország menedékjogi rendszerének figyelembevétele, hogy a menedékeseket milyen terek körülmények között fogadják be, illetve hogy meghatározza, hogy az Olaszországba szállítás esetében megalapozott lenne-e az a az állítás, hogy embertelen és megalázó bánásmódnak lehetnek kitéve a panaszosok. Az emberi bíróság a hármas cikk megsértésének klasszikus próbájának vetette alá, e, ezt tehát vizsgálta a minimális komolysági szintet, illetve hogy milyen kötelezettségek vonatkoznak az országra, és így tovább, és így tovább. Megerősítette azt is, hogy kölcsönös bizalom van az államok, az aláíró államok között, de azt is hangsúlyozta, hogy ez cáfolható ez a vélelem, ahogy azt az MSS ügyben, illetve az NS ügyben is megtörtént, illetve hogy a rendszerszerű hiányosságok egy dublini aláíró állam mendékjogi rendszerében valóban embertelen is megalázó bánásmódhoz vezethet. Ezt követően az Európai Bíróság elemezte az olasz helyzetet, a, a befogadó központokra vonatkozóan. Konkrétabban az Európai Emberi Bíróság figyelembe vette a panaszosok által elmondottakat. Először is a beazonosítási folyamat lassúságát, illetve és arra jött, és úgy döntött, hogy ez ebben az esetben nem releváns. A befogadó központok kapacitásával kapcsolatban kimondta, hogy nem tudnak minden érkezőt megfelelően fogadni, Harmadsorban pedig vizsgálta a körülményeket ezeket a befogadó központokban, és megállapította, hogy vannak bizonyos problémák, ugyanakkor a görögországi helyzethez, helyzettel nem lehet egy lapon említeni. Az olasz és a görög helyzet között komoly különbséget vélt felfedezni az emberjogi bíróság, ami nem gátolhatja meg az összes Olaszországban visszatelepítést vagy visszaszállítást. Ugyanakkor egyértelműen vannak hiányosságok, megállapította a bíróság. Az e- olasz menedékjogi rendszernek vannak bizony hiányosságai, tehát nem teljesen alaptalan az a kockázata, annak a kockázata, hogy nem megfelelő körülmények között kell majd lakniuk, hogy nem megfelelően tiszta körülmények között, esetleg erőszaknak lesznek kitéve, illetve esetleg a család tagokat szétválasztják. Elmondom. There are uh, six minors. Hat kiskorú gyermek van ebben a családban. A panaszosok egyéni helyzetére vonatkozóan a bíróság először is emlékeztetett arra, hogy elszállásolták őket, foglalkoztak velük, amikor szószágba érkeztek, és az MSS ügyhez hasonló helyzet nem állt elő. Ugyanakkor a bíróság azt is hangsúlyozta, hogy a panaszosok eh, kisgyermekes család, és a gyermekek eh, eh, különösen veszélyeztetnek számítanak, ami meghatározó szempont, még akkor is, hogyha a szülők kísérik őket. Így az emberjogi bíróság elfogadta a panaszosok azon félelmét, hogy nem megfelelő életkörülményeknek lennének kitéve, főként a gyermekek igényeire gondolva itt, illetve hogy esetleg szétválasztják a családtagokat, tehát ebbéli félelmüket a megalapozottnak találta. Úgy vélte, hogy az igazi kockázatot azt jelenti, hogy a gyermekek különleges igényei miatt nagyon veszélyeztetett helyzetben van a család, bár más menedékeseknél nagyobb veszélynek a gyermekek nem lennének kitéve, mégis a gyermekek sajátos igényei miatt ez nagyobb kockázat jelent. Így úgy döntött az Európai Amerikai Bíróság, hogy a befogadó rendszer hiányosságai miatt, illetve az esetleges kockázatok miatt a svájci hatóságoknak, miért visszaszállítják a francosokat Olaszországba, biztosítékot, garanciákat kell kapni Olaszországtól, hogy megfelelő körülmények között fogják az érintett családot elszállásolni, amely a gyermekek, a kiskorú gyermekek igényeit teljes mértékben kielégíti. A bíróság tehát alapvetően azt követelte, hogy a befogadó állom részletezze, hogy pontosan milyen körülmények között kívánja elszállásolni ezt a családot, amelynek hat kiskorú gyermeke van. Például, hogy konkrétan melyik befogadó központban milyen fizikai körülmények között társolnák el őket, illetve hogy a családot egyben tartják-e. Hangsúlyozni kell, hogy a bíróság nem mondta ki hogy az ilyen visszaszállítások általános tiltását bevezetni, még az ilyen panaszosok, illetve menedékesek csoportjára vonatkozóan is, de ahol ilyen különleges körülményeket kell figyelembe venni, ott erre szükség lehet. Ez azt jelenti, hogy ha az olasz hatóságok részletesebben tájékoztatták volna a svájci hatóságokat arra vonatkozóan, hogy milyen körülmények között kívánják elszállásolni a visszaszállított olasz, a családot országban, és hogy a család egyben maradhat, akkor lehet, hogy végrehajtották volna ezt a transfert. az 14-3 arányban döntöttek úgy a bírák, hogy az Európai Emberjogi Egyezmény 3-as cikke megsérülne, hogy Oroszországban ilyen részletek nélkül Svájc kvázi visszataloncolná ezt a családot. A három eltérő véleménye, külön véleménye bíró bíra kifejezte abbéli agáját, hogy valóban valós és konkrét kockázat -e az e, a minimális szintet, amely próbálnak a hármas cikk megsértésével kapcsolatban alá szokták vetni ezeket az eseteket, valóban ezt a minimális szintet megüti végezetül. E, lássuk a el esetből mi következik. Ahol rendszerszerű hiányosságok vannak bizonyos szinten, e, a transferek visszaszállítások általános tiltása életbe léphet. Ilyen helyzetben az alapvető jogok tiszteletben tartásának vélelme megcáfoldatik és felfüggesztik ezeket a visszaszállításokat, transfereket. Ahol nincsenek ilyen rendszerszerű hiányosságok, még ott is lehetséges az, hogy az egyezmény hármas cikke sérül egy egyéni esetben, ez az embertelen és megalázó bánásmód. Az erre vonatkozó esetjog egyébként igen alapos, ezt kell követni és akkor csak ezt az egyedi transfert függesztik fel, vagy tiltják meg. Ez azon esetekben fordulhat elő, ahol a panaszosok valóban megalapozottnak tudják feltüntetni ezt a kockázatot, az embertelen és megalázó bánásmód kockázatát. A bíróság azt is hozzáfűzte a döntéséhez, hogy ilyen feltételekhez kötni a transfert akkor lehet, amikor vannak hiányosságok, de nem elég súlyos csak ahhoz, hogy minden ilyen transfert felállítsanak vagy betiltsanak. Ebben a kontextusban tehát igaz az, hogy a Dublini vélelmet mi szerint az aláíró államok közötti különböző elszállítások esetében a hármas cikk nem sérül. Nos, ezt a vélelmet ezt leszűkíti, korlátozza bizonyos mértékben. Transfer to Italy requiring individual guarantees and Germany. Hollandia és Németország esetében például ennek már látszanak a következményei, majd meglátjuk, hogy az Európai Bíróság a saját esetjogában hogyan képezi le ezt az emberjogi bírósági döntést. Úgy tűnik, hogy a jövőben a fő kérdés, a megválaszolandó kérdés az lesz, hogy ki más a kísérő nélküli kiskorúok és a kiskorú gyermekekkel bíró családok, kik esnek még abba a kategóriába, akiknek külön garanciákat kell biztosítani a befogadás szintjét, minőségét illetően, illetve hogy a menetékjogi rendszer hiányosságainak milyen szintűnek kell lennie ehhez. Természetesen, ha további kérdéseik vannak, akkor azokra szívesen válaszolok, de azt hiszem, hogy elég kimerítően elmagyaráztam ezt az ügyet. Köszönjük, mondja az elnök. Nina asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jól lejtett a nevemet. Tudom, hogy nem könnyű, de jól sikerült. A mai napon Wikström asszony képviselem, képviselem, az ő mondatóját fogom elmondani. A Dublini rendelet nem megfelelően osztja el a tagállamok között a menekült áradatot, már régóta kritizáljuk ezt. amikor az európai menekügyi rendszert felállítottuk, akkor nem volt megfelelő politikai akarat, hogy a Dublin alapelvét megváltoztassuk az új verzió azon arra alapult, hogy az első befogadó államnak van felelőssége. Az imént hallottuk a jogi szolgálat véleményét, van egy új 3.2-es bekezdés, hogyha a embertelen bánásmódra való, az embertelen bánásmód esélye nagy, akkor nem szabad visszaküldeni az első tagállamba, első befogadó tagállamba a menekültet. Fontos az is, hogy egyéni garanciát kapjon a többi tagállam, ahol éppen található a menekült, hogy nincs esély ilyen embertelen bánásmódra nagyon fontosnak tartom, hogy minden egyes tagállamban ugyanúgy kezeljék az összes menekült státusz iránti kérelmet, ne legyen különbség a tagállamok között ezt szeretnénk, sajnos nem ez a helyzet jelenleg, és semmi nem, semmilyen jelen nem mutat arra, hogy ez meg fog változni. De még ha ez mégis történik, akkor is egyértelmű, hogy nem ugyanannyi menekült kérő fog beáramlani az egyes tagállamokba. Fontosnak tartom, hogy elosszák egymás között a menekülteket a tagállamok. Dublinnak mindig is voltak hangos ellenzői, most már a bíróságok is elkezdtek kritikusan vélekedni a rendszer működéséről. Talán valami újjal kéne előválni, például egy kvóta rendszerrel, amely szétosztaná a tagállamok között a menekülteket, természetesen figyelembe véve a különböző szükségleteket, nyelv, családi állapot, az integráció segítés, többi. Lenne egy rövid kérdésem a jogi szolgálat képviselőjéhez. A terakel esetben nem volt megfelelő garancia arra, hogy megfelelő lakhatást kapnak a menekültek, mivel, egy, mivel gyermekek is voltak a lakásban, voltak a családban. Kérdésem hogy a tagállamoknak minden egyes esetben garanciát kell kérnie arra, hogy az összes szükséges feltétel teljesüljön. Hogyha ez így lenne, akkor se, egyáltalán soha semmilyen migráns vagy menekültet nem szállítanának át egy másik tagállamba. Igen, köszönöm a kérdést. Hát a Terekel ítéletből ez nem következik. A Terekel ítéletet nagyon alaposan elemezni kell. Ez egyfajta kivételt jelent, és a kiskorúak védelmének az értelmezését nagyon kitágítja. De itt egy konkrét esetről van szó. El fogom küldeni önnek az ezzel kapcsolatos szakvéleményt, de én most azt tudom önnek mondani, hogy a Tarakel ítéletből ez, amit ön mond, nem következik automatikusan. Elnök. Köszönöm. Van hozzáfűzni valami? Nem. Jó, akkor köszönöm. No persons who would like to take a floor, then, uh... Senki nem kér szót. Hetes napirendi ponthoz és nyolcas napirendi ponthoz értünk. Kedves kollégák, a múlt héten a bíróság két ítéletet hozott, mind a kettő rendkívül fontos számunkra. A parlament megnyerte mindkét ügyet, de nagyon komoly politikai és jogi kérdéseket vetnek fel az első pillér megvalósításához vonatkozóan. Kajola úrnak és Pencse asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök az. Franciául néhány szót szeretnék mondani, mert az ügyet franciául tárgyaltuk. Először is hadd mondjam azt el, hogy az a három ügy, ami a múlt héten zárult le, két ítéletet hoztak. Megnyertük mind a két ügyet, ez valóban így van, de hasonló vagy azonos ügyekben ezek csak, vagy témákban, ezek csak az esetek egy részét jelentik, összesen hét ügyünk van, van olyan, amit fölfüggesztettek, még várjuk a bíróság ítéletét három ilyen felfüggesztett ügyben, és van még egy esetünk, ahol még nem került sor a tárgyalásra. Nézzük ezt a két ítéletet. A 36-os jegyzőkönyv 9. cikkének értelmezéséről van szó. Ennek az európai jog szempontjából alkotmányos jelentése van. Röviden összefoglalva a bíróság ítélet azt tartalmazza, hogy a tanács azon döntése, hogy hogy egy bizonyos eljárást követ a megvalósítás során, amely nem felel meg a Lisszabon utáni helyzetnek, sem a Lisszabon előtti helyzetnek, nos ez az eljárás nem volt jogszerű. A bíróság tehát azt az ítéletet hozta, és ezt majd később elemezni kell, hogy a három végrehajtási intézkedés esetében az Európai Parlamenttel kellett volna konzultálni. Éppen ezért a bíróság se, semmisé tette ezeket a tanácsi határozatokat. Most pedig megadnám a szót Pencseva asszonynak. Köszönöm. A lehető legrövidebben megpróbálnám összefoglalni ezt a három parlamenti ügyet, vagy bírósági ügyet. Hát elég bonyolult technikai kérdések ezek, hogyha kérdésük van, akkor később szívesen válaszolok. A parlament mivel érvelt? Egy, a felhasznált jogi alap nem volt megfelelő, a második dolog pedig az, hogy az eljárás sem volt megfelelő. Ami a jogi alapot illeti, azt mondta a parlament, hogy bár a tanács által megjelölt jogalap harmadik pillérbe tartozik, valójában az egyetlen lehetséges jogi alap, amit felhasználhattak volna, a szerződésre alapult. Tehát kizárólag a szerződésben foglaltakra lehetett volna ezt alap, alap, alapozni mindig is a szerződésben foglaltakból kell kiindulni, ez jelenti a jogi alapot. A parlament tehát úgy érvelt, hogy hogyha a korábban a korábbi intézkedéseket vagy döntéseket visszavonták, akkor nem lehet másból kiindulni a következő intézkedések során. Nyilvánvaló volt, hogy a tanács nem erre a jogalapra kívánja helyezni a döntéseit, ezért kérte a parlament azt, hogy ezeket semmítsék meg. Hogyha a harmadik pillérbeli jogszabálya jogalap, akkor ez sem jogszerű, mert nem a szerződésen alapul, hanem másodlagos jogszabályon, és ez a másodlagos jogszabály olyan eljárásokat ö, olyan eljárásokat tenne szükségesé, amelyek akkoriban még nem is voltak hatályban. Éppen ezért új jogi aktusok esetében nem lehet ezt a kiindulási alapnak tekinteni. A harmadik pillérre vonatkozó jogszabályok eltérő eljárást tesznek szükségessé, mint hogyha a, a szerződés lenne. A szerződés lenni az jogalap. A legfőbb különbség az, hogy a parlament el kell konzultálni. Tehát a parlamenti konzultációra nem történik utalás. A parlament azzal érvelt, hogy ezért ezt az eljárást nem lehet elfogadni. A parlament továbbá azt mondta, hogy a Lisszaboni szerződés utáni jogszabályokat mind az Európai Unió működéséről szól a szerződésre kell alapozni, és a megfelelő eljárásokat kell követni. Természetesen vannak átmeneti intézkedések, erről szól egy jegyzőkönyv, de a Lisszaboni szerződés hatályban lépése utáni jogszabályokra ez nem vonatkozik. A bíróság nem értette egyet a parlament értelmezéssel, mert szerintük ez még bonyol, bonyolultabbá tenni a harmadik pillérbe eső jogszabályok alkalmazását, tehát a gyakorlati alkalmazást nem vedné ezt meg. Azt mondta tehát a bíróság, hogy harmadik pillérbe tartozó jogszabályok esetében az új jogszabályok is ezt az eljárás módot kell követnie, de úgy kell ezeket értelmezni, hogy megfeleljünk a korábbi Európai Uniós szerződéseknek, amelyeket azonban a Lisszaboni szerző, amelyek azonban Lisszaboni szerződés hatályba lépésével okafogyottá váltak. Ezt mondta tehát a bíróság. Nézzük az eljárást. Ahogy a kollégám is mondotta, a bíróság azt a döntést hozta, hogy nem a Lisszabon utáni eljárást kell alkalmazni, a parlament szerint viszont a Lisszabon előtti eljárást sem alkalmazták helyesen, mert a parlamenttel nem konzultáltak, a bíróság ennek helyt adott, valóban nem konzultáltak a parlamenttel, tehát a végső döntés az, hogy az eljárás nem volt megfelelő, és ezen az alapon semmisítette meg a tanácsi határozatokat a bíróság. Ezek tehát semmisek, és a parlament álláspontja győzedelmeskedett, és addig így marad ez a helyzet, amíg új jogszabályokat nem fogadnak el. Köszönöm szépen Kajola és Pencseva asszonynak. Nagyon köszönöm a rendkívül érdekes véleményüket, amelyeket az előbb megosztottak velünk. Biztos vagyok abban, hogy komoly megfontolást tárgyát képzi majd az önök véleménye a frakciók politikai koordinátorainak ülésén. Köszönöm, és most megyünk tovább, 9. napi rendi pont. Február 13-án Korao úr benyújtott egy írásbeli válaszigénylő kérdést, amelyet a parlament 19 másik képviselője is támogatott tehát a biztonsághoz fordultak ezek a képviselők, és kérdésük tárgya a Lisszabon előtti igazságügyi és rendőrségi együttműködés intézkedéseinek az átültetése nem adott választ a bizottság a kérdésre a szükséges 6 héten belül, amelyet ugye előír az eljárási szabályzat 135. pontja. A határidő április 10-én lejárt, és Koreol kérésére ma a 134 eljárási szabálypont alapján napirendre tűztük ezt a kérdést. Korea úr. Köszönöm, elnök asszony. Mielőtt a Lisszaboni szerződés hatályba lépett volna, a harmadik pillérbe tartozott a rendőri együttműködés, tehát a tanácsban egyhangulag kellett elfogadni a döntéseket. Ez vonatkozik tehát a Lisszabon előtti időszakra. A bizottság sért, szabálysértés eljárást így nem tudott elindítani, de megváltozott a helyzet. A Lisszaboni szerződés 130.5-ös cikke átmeneti intézkedéseket is megfogalmaz a bírói és rendőri együttműködéssel kapcsolatban, a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével. Ennek mi a következménye? A 158-as cikket, tehát a Lisszaboni szerződés 158-as cikkét nem lehet elnök. Korra úr, lehet Elképzelhető, hogy lassabban beszéljem? Itt tolmácsok is dolgoznak. Ö, ok, allora le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 2 az Európai Unió ö, működéséről szóló ö, szerződés 258-as cikke nem alkalmazható. A Lisszaboni szerződés hatályba lépes ö, se előtti helyzetben ez tehát nem alkalmazható. És ugyanez vonatkozik a 35 per 2-es cikkre is. Van. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése utáni ötödik évben az átmeneti intézkedések hatályukat vesztették. A szakbizottságunk 18 képviselője arra kérte a bizottságot, hogy ezen intézkedések helyzetéről adjon egy áttekintést tagállami lebontásban. Jogunk van ahhoz, hogy társjogalkotóként ezt az információt megkapjuk. Sokszor a Lisszabon előtti intézkedések már nem túl napra készek, ezeket föl kéne frissíteni. A bizottság nem ö, válaszolt erre eddig. Néhány észrevétel. Véleményünk szerint nem kell ebben a kérdésben új jogszabályokat hozni, azzal is, bizt, azzal is, abban is, az is meggyőződésünk, hogy a megfelelő bűnügyi normáknak megfelel a bírói együttműködés, vagy a rendészeti együttműködés. Felmerül a kérdés, hogy miből kell delegált aktust csinálni, mi maradhat meg jelenlegi formájban, vonatkozik ez a bevándorlásra, az illegális bevándorlásra, a veszélyes személyekre. Ezeket az erről szóló jogszabályokat nem kéne felfrissíteni? Timmermans úr ebben a kérdésben nyilatkozatot is tett. Azt kérjük, hogy intézkedésenkénti lebontásban nézze meg a bizottság, hogy ezeknek, hogy ezek az alapjogi intézkedések milyen helyzetben vannak, melyik érvényes, melyik nem, és tagállami lebontást is kérnénk. Köszönöm. Williamson úr következik a bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök tisztelt képviselők. A bizottság természetesen mindig megpróbálja betartani a határidőket, hogyha a parlamenttől írásos választigénylő kérdést kapunk, bár egyre több ilyen kérdés érkezik hozzánk. Ezt nem sikerült ebben az esetben betartanunk, de remélem, hogy amit most elmondok, az segíti majd a szakbizottság munkáját. Koreó úr már elmondta, ismertette nagyon világosan, hogy tavaly december 1 határidő milyen jelentőségű a bizottság eh, megpróbálta feltérképezni a eh, megfelelő eh, uniós jogszabályokat, amelyek a Lisszabon utáni átmenet időszakkal függenek össze. Ugyanaz a rendszer vonatkozik a, ezekre a jogszabályokra, mint az azt követő időszakra. Meg kell vizsgálnunk, hogy eh, a volt harmadik pilléres eh, jogszabályok eh, hogyan érvényesülnek Lisszabon utáni rendszerben. Itt a volt harmadik pilléres, aki mm, hát egy elég zavaros elegyet képezett, ezért a feladatunk is bonyolult volt. Ez a folyamat még zajlik. A bizottság azt kérte az összes tagállamtól, hogy is értesítsék a bizottságot május 15-ig, tehát idén május 15-ig, néhány hét múlva, arról, hogy hogyan ültették át ezeket a jogi instrumentumokat. Ez a folyamat tehát még zajlik, és majd az adatok összegyűjtése után tudjuk a jó normál rendszerbe átemelni ezeket a jogszabályokat. Biztosítani kell, hogy a parlament is teljes körű tájékoztatást kapjon, ennek majd el kell, hogy jöjjön az ideje, és április 14-én néhány elis Lisszabon előtti, már tehát okafagyottá vált, vagy érvényét vesztette intézkedés hatályvesztését hivatalossá tettük, és azóta a bizottság, április 17-én ezt követően a bizottság erőtájékoztatást adott az Európai Parlamentnek. Köszönöm szépen, hogy erről a kérdésről is eszmét cseréltünk. Kara úr, kíván még valamit hozzátenni az előző észrevételeihez? Nem, rendben van. Május 6-án és 7-én lesz a szakbizottság következő ülése 9 12.30-ig, illetve délután 3-tól 6 óra 30-ig itt Brüsszelben. Köszönöm szépen eh, a részvételt, a titkárság munkáját és a tolmácsok munkáját is.